Jeśli Państwo pozwolą, to rozpoczniemy. Folytatni szeretnék a munkat, munkát. Több szavazást kell lebonyolítanunk. Elkezdhetjük a munkát. Punkt 9 naszego... 9-es napi rendi pont, állatgyógyászati készítmények. Marit Paulsen, a vélemény előadója, az illetékes szakbizottságon belül. Nagyon fontos kérdéssel van dolgunk, ezért nagyon-nagyon sok, szám szerint 460 módosító indítvány nyújtottak be, többek között a jelentéstevő asszony. A jelentéstevő nagyon intenzíven dolgozott a kompromisszumokon, a frakciókkal együtt, és kilenc témát határozott meg, amelyekre külön figyelmet kell fordítani, amelyek a közös piaccal, a szubszidiaritással, a metafilaxissel, a környezettel, az engedélyezéssel, az állítmány az lesz, hogy függenek össze, e, az engedélyezéssel, az adatbankkal, az internetes e, értékesítéssel függenek össze, és ez alapján 20 kompromisszumos módosítót állított össze, és most megadom Palszán asszonynak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak arra néhány dologra szeretnék rámutatni. Ez egy vélemény. Méghozzá Földművelési Szakbizottság véleménye a környezetvédelmi részére és belementem pár kompromisszumba, abból kiindulva, hogy mi a gazdák szempontja ebben a vitában, és nagyon sokszor arról volt szó, hogy miként lehet a hozzáférést biztosítani, hogyan lehet gyógyszereket elérhető költségen biztosítani, ez volt az eldöntött, eldöntött kérdés, és ezért belmentem pár olyan megoldásba, amelyet én kompromisszumnak tartok, és mégis fontos, és ez arról szól, hogy az egyes tagállamok továbbra is saját módukon írhat, írhatják fel és árulhatják az állatgyógyászati gyógyászati szerpeket, de korlátozásokat és megszorításokat vezetnek be akkor, ha az első, egész belső piacra vonatkozó um, recept felírásról van szó, akkor engedélyen rendelkező um, állatorvosok tehetik csak ezt meg. Nem szabad elfelejteni, hogy ez a gazdák e, véleménye a hozzáférhetőségről és a hatékonyságról. Nem nem sokat foglalkoztunk a gyógyszerek előállításával, ezért hadd köszönjem meg az árnyék előadóknak, akik nagyon intenzíven és hatok, hatékonyan dolgoztak velem együtt. Nagyon szépen köszönöm még egyszer. Köszönöm szépen, Paul Szenasszony, Hölgyeim és Uraim, elkezdjük a szavazást. Remélem, hogy mindenkinél ott vannak a szavazókártyák, a kompromisszumokról, ugyanis elektronikus módon szavazunk. Két módosítót visszavontak, Egyesről szavazunk, egyes ki van mellette,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 Érdemes volna találni másik helyet találni, ha nem működik a szavazógép. 97-es módosító. Mellettem. Elfogadtuk. 98-as. Mellette. Ellenem. Elutasítva 99. Mellettem. Elfogadtuk 101-es mellette. Elfogadtuk. 101-es. Hol a probléma, kérem? Elnök úr, kérem szépen, hogy az nem szavazatokat is tegye, tegye fel a kérdés, hogy ki szavaz nemmel, illetve ki tartózkodik. Meg lehet, hogy ön már előre sejti, hogy milyen végeredményt ér el a szavazás, de összességében mégiscsak szüksége van arra, hogy adja meg a lehetőséget nekünk, hogy nemmel szavazzunk, vagy pedig tartózkodjunk. Köszönöm szépen. Hogyha kérik, hölgyeim és uraim, akkor így fogunk eljárni. Én őszintén szóval egyben látom a végeredményt, és ez felgyorsítaná az eljárást. Tessék, Tarabella úr. Azt szeretném javasolni, elnök úr, hogy ön ugye nagyon udvarias, és mindig megköszöni a szavazatokat. Nem mondja, hogy köszönöm, csak annyit, hogy mellette ellene tartózkodás. És nem fogunk megharagodni önre, hiszen tudjuk, hogy mennyire udvarias és tisztelettudó.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 és azt is értem, hogy meg kell kérdeznem, ki van ellene, ki tartózkodott, tehát így fogunk ezentúl eljárni. És nem fogok köszöngetni, vegyék úgy, hogy most megköszönöm egyszer és mindenkorra. Ötös mellettem. Köszönöm ellene. Köszönöm się wstrzymał? Kitartózkodott, elfogadtuk. 104-es. Mellettem ellenem. Tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk. Poprawka 102, 102. 102-es módosító mellette. Ellenem. Tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk. Hatos mellettem, ellenem, tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk. 105-ös. kitámogatja. Kiszavaz nemmel. Tartózkodott-e valaki elutasítva? Elektronikusan szavazunk most a második kompromisszumról, megnyitom az elektronikus szavazást a második kompromisszumról tehát. Elnézést, mondja az elnök. Előtte még a 106-osról szavazunk, 106 mellettem, ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. Most jön a kettes kompromisszum. Megnyitom az elektronikus szavazást. Proszę o otwarcie głosowania. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, amint a képernyőn láthatják. 112-es mellettem. Kitámogatja tehát? Ki van ellenem? Kitartózkodott elutasítva. 113-as. Nem, ezt ellenőrizzük a 112-esről, megnyitom az ellenőrző szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Danton kollégára figyeltem, nem szavazott a saját módosítója mellett, legalábbis nem emelte fel a kezét. Na tovább, 113 mellette. Ellenem. Tartózkodott-e valaki, elfogadtuk. Hármas kompromisszum. Elektronikus formában szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hetes mellettem ki támogatja hetes, tehát mellette, ellenem Tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk. 115 mellette. ellenem Tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk. 8-as módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk 116-os mellette. ellenem tartózkodott-e valaki, elfogadtuk. 9-es, mellette, ellenem, tartózkodott-e valaki, elfogadtuk. 117-es mellette, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 4-es, kompromisszum, megnyitom a szavazást. Megnyitottam, tehát a négyes kompromisszumról a szavazást. Lezárom a szavazást. 11-es mellettem, ellenem. A 11-esről ellenőrző szavazást tartunk, melyet megnyitok. Lezárom a szavazást. Ötös kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 12-es módosító. Ki támogatja a 12-est? Ki van ellenem? kitartózkodott, elfogadtuk. es ki van mellette, ki van ellene. Kitartózkodott, elfogadtuk. 13-as és a 125-ös, ezek azonosak, kitámogatja, Ki van ellenem? Ki tartózkodott? 127 mellettem, ellene tartózkodás. 128, to jest za. 128-as mellette, ellene tartózkodás. Nem fogadtuk el. 130-as mellettem, Egnyú úr, tessék. Chairman, I'm sorry to hold things up, but I... Elnézést, hogy felhozom. Nem tudom, hogy az én fülemmel, vagy a fülhallgatóval van baj. Teljesen fel, felcsavartam a hangerőt, és al, így is alig hallom az angoltolmácsolást. Másokkal is ez a gond? Megkérhetnék a tolmácsokat, hogy beszélnek hangosabban? Köszönöm.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 Tarabella úr, ön egy nagyon jó szív ember, kitámogatja a 130-asat mellettem, tehát 130-as mellette, köszönöm, ellene. Elfogadtuk. 14-es mellettem, ellenem. Tartózkodás, elfogadtuk. 131-es kitámogatja. Ki van ellenem? Kitartózkodott, elfogadtuk. 132-es mellette, ellenem. Tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk. 133-as kitámogatja. Kiszavaz nemmel. Kitartózkodott, elfogadtuk. 134-es mellettem, ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. 135 mellettem, elnézést, a 136-os jön, tehát a 136-osat kitámogatja, ki van ellene. Ezt ellenőrizzük le, a 136-osról megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk egy szavazat különbséggel. 138-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 139 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 140-es mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 141 mellettem, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük le a 141-eset. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de megnyitom a szavazást. 141-es. Zamykam głosowanie. Lezárom a szavazást. Elutasítva két szavazat különbséggel. 142-es mellettem, ellenem. Tartózkodás. El, elfogadtuk. 143-as mellettem, ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 144-es mellettem, ellenem, Elutasítva. Ellenőrizzük le a 144-eset, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk három szavazattal. Elnézést kérek. 146 mellettem ellenem. A 146-osat ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazat. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 147 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 148-as mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 149 mellettem, ellenem tartózkodás elfogadtuk. 151 mellettem, ellenem ellenőrizzük ezt le a 151-eset. Megnyitom a 151-ről a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva két szavazat különbséggel. 152 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 153 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 154-es mellettem ellenem tartózkodás elfogadtuk. 156-os mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 159-es. Mellettem. Bocsánat, a 157-esről szavazunk először mellettem. Ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. 159-es mellette, Ellenem. Tartózkodás elutasítva. 160-as mellette, Ellene. Tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk. 161-es kitámogatja. Ki ellenzi? Kitartózkodott, elfogadtuk. 162-es mellette, ellenem, tartózkodott-e valaki, elfogadtuk. 153, 163 mellettem, ellenem. Tartózkodás elutasítva. Hatos kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Otwieram głosowanie. Zamykam głosowanie. Zamykam. Przyjęty. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 165 mellettem. Elnézést. 168-asról szavazunk mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 169 mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 171 mellettem, ellene tartózkodás elutasítva. 174-es. Nem, nem, mondja az elnök. A hetes kompromisszumról szavazunk, megnyitom a szavazást. Otvieram głosowanie nad kompromisem 7. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 184-es módosító. Ki támogatja? Ki szavaz ellene? tartózkodott? elfogadtuk. 186 mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva. 187 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 188 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 189 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 190-es kitámogatja. Kiszavaz nemmel. Elfogadtuk. 191 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Százkilencvenhárom mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 194. Ki támogatja? Ki szavaz nemmel? Ki az, aki tartózkodott? Elfogadtuk. 195 mellettem. Ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. 196 mellettem. Ellenem. Tartózkodás elutasítva. 198 és 199 közösen mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 201-es, 202-es egyben mellettem, ellenem, tartózkodás. Elfogadtuk. 203, 204 egyben mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 206-207 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 8-as kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Zamykam głosowanie. Zamykam głosowanie. Lezárom a szavazást. Az eredmény látható. A 221 mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. Kilences kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 237 mellettem, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Przechodzimy do poprawki 280. 281-es. Ki van mellette? ellene tart, elfogadtuk. 245 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 247 kijön mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 249 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 251 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. három mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Folytatjuk. 255 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 256 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 257 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 258 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 259 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 260 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 261 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Folytatjuk. 265-össel mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette megkezdjük a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, folytatjuk a 12-es kompromisszummal. Megnyitom a szavazást tehát a 12-es kompromisszumról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, folytatjuk, akkor a 277-essel 277, tehát ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 277. 278. van Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 282 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 286-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 287. Ellenőrizzük? Tehát a 286-ost ellenőrizzük, meg, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Kettő nyolcvanhét mellette ellene elutasítottuk. Kettő nyolcvankilenc ki van mellette, ellene ezt ellenőrizzük. 289. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 290. Ki van mellette? Ellene. Tartozkodás. 291 együtt mellette ellene elutasítottuk. 294 ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 298 ki van mellette, tehát 298-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 301. Mellette, de ellene tartózkodás elutasítottuk. 305 mellette, 305 tehát mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 306 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 307 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ugrunk a 311-esre. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Három tizenhárom. Pontosabban három tizenhét mellette. Háromszáz ki van mellette tehát ellene. Ezt ellenőrizzük, 317-es tehát. Megkezdem a szavazást. Lezárom a szavazást. Igazam volt tehát.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 ellene tartózkodás elfogadtuk. 324 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 326 mellette köszönöm ellene tartózkodás elfogadtuk. 327 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 328 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 329 mellette, tehát 329 mellette, ellene, elutasítottuk. 330 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Három egy mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. kettő mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. három mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 334 mellette, ellene, elutasítottuk. 335 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 336 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 337 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 338 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 339 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 340 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 341 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 20-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 342 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 343 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 344 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 345 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 346 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 347 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 348 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 349 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 350 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 351 mellette ellene el, tartózkodás elutasítottuk. 352 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 353 mellette ellene tartózkodást elfogadtuk. 354 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 355 mellette, ellene, elutasítottuk. 356 mellette, ellene, e- tartózkodás elutasítottuk. 14-es szava, kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Folytatjuk. A 15-ös kompromisszummal megnyitom a szavazást. 15-ös tehát. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 366 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os kompromisszum, megnyitom a szavazást. 16-os kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Akkor a 383-as következik elfogadtuk, mint látható. 383-as ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Három nyolcvanöt. Ki van mellette, ellene, elfogadtuk. Harmincegyes, az eladás részéről, mellette ellene, tartozkodás elfogadtuk. 32 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most egyben szavazunk a 386-ostól a 393-as, 393-asig, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 394 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 395 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 396 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 397 mellette ellene elfogadtuk. 398 mellette ellene elfogadtuk. 399. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 400-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 17-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. 17-es kompromisszum. Lezárom a szavazást. Folytatjuk, elfogadtuk. 402 esen folytatjuk. Ki van mellette? 402-es tehát. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 425 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 426-os ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 429 ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 430-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 4.35 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 436 ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 437 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 438 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 439-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 441 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 443, 444 mellette, ellene, e- tartózkodás elfogadtuk. 445 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 446 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 447 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 448 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 449 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 450-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 451 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 452 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 53 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 33-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 454 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 455 mellette ellene tartozkodás, elfogadtuk. 460-as mellette, ellene, tartozkodás, elfogadtuk. Folytatjuk a preambulum megjegyzésekkel. 34-es módosító mellette, ellene, tartozkodás, elutasítottuk. 35-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 36 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. együtt ellene elfogadtuk. 41 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 42 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 43-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 45 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 45 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 46 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 47 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 49 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 50-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 51 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 53-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 54 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 58-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 60-as mellette ellene elutasítottuk. 61-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 63-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 64 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 18-as kompromisszum megkezdjük, megkezdjük a szavazást. Lezárjuk a szavazást. Elfogadtuk, és ezért a 69-esre folytatjuk mellette, tehát 69-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 70-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 71-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 72 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 73 os mellette, ellene, ezt ellenőrizzük. 73-as, tehát megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ehhez gratulálok. 74-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 19-es kompromisszum, megnyitom a szavazást, 19-es kompromisszumos módosítóról. Ezt elfogadtuk, és akkor folytatjuk is. Az első kompromisszumot elfogadtuk, Száder Mikrofon szeretnénk kérni. The translator has changed. Megint változott a tolmács, és most a maximumra tekertem a hangerőt, de nem hallom, úgyhogy ezt hiszem, hogy ez az én problémám, most kérem, hogy csináljanak valamit, valami technikai probléma lehet, vagy más lehet, hogy akkor hallja a kolléga az angol tolmácsolást, hogyha ott ül a fülkében, de innen, ahol én ülök, nem lehet hallani. Interpretation changed. Uh, Megváltozott körülbelül két másodperccel ezelőtt a tolmácsolás, és a hangerő egyszerűen lecsavarodott. Uh, Chairman, I'm relieved to hear that Mr. Flanagan's ears are as bad as mine. Jó hallani, hogy Flanagan úrnak épp olyan rossz fülei vannak, mint nekem az egyik kolléga hozott nekem egy új fülhallgatót, de van az angol ö, férfi tolmácsokkal egy probléma, a hangjuk egyszerűen nem elég hangos, és sajnos az angolul beszélő kollégáink közül néhánynak nem túl jó a füle. Köszönöm szépen. Én is ehhez a csoporthoz tartozom mint Flanagan úr, én sem hallok túl jól. 75-ös. Bocsánat, 77. Mellette, ellene. Tartozkodás. A 77-est elutasítottuk. 78 mellette, ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 20-as kompromisszum megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Folytatjuk. A 82-es módosítóval meg mellette. 82-es, tehát mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 83-as mellette. 8... Elfogadtuk. 84-es következik mellette, ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 85 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 86-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 87 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 88 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 90-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 91 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 93-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 94 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 96 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. A véleménytervezetről szavazunk most. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Köszönöm. Gratulálunk a képviselőnek.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 Még valaki kére vizet? Érdemes volna felmálházni a vízből, vételezni eleget a vízből, és hogyha nem, ha nem kér senki sem vizet, akkor megyünk is tovább a napirendben. Az emberi, illetve gyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról, stb. stb. Az előadó pedig Polcsak képviselő. Megadom önnek azonnal a szót, kedves Polcsak úr. Ezek a dossziék ugyanis szorosan összefüggenek egymással. De úgy hiszem, hogy a legjobb volna, hogyha erről maga az előadó beszélne. Parancsoljon. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék gratulálni Paulsen asszonynak hiszen az, ő, az az jelentés, ez technikai jellegű jelentés, a fő témát ő vállalta, úgyhogy már is kezdhetjük a szavazást. Köszönöm szépen. Rozpoczynamy głosowanie. E, kto jest za? Köszönjük szépen, el is kezdjük a szavazást. Egyes módosítós 17-es mellettem, ellenem, tartózkodott-e valaki, elfogadtuk. 18-as mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk, elutasítottuk. 20-as mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 21-es mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes kompromisszum, megnyitom a szavazást az egyes kompromisszumról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 23-as mellettem, ellene, tartózkodás, Elnézést, de nem figyeltem. Elektronikusan kell szavazni, tehát megnyitom a 23-asról a szavazást. Még egyszer mondom, 23-asról elektronikusan szavazunk, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egy szavazat többséggel. 24-es mellette, ellene, elutasítva. 25-ös. Nem, a 24-est ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Zamykam głosowanie. Odrzucona, to muszę mówić. Elutasítva. 25-ös mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 3-as mellettem, ellenem, tartózkodott-e valaki, elfogadtuk. 4-es mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Zamykam głosowanie. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatos módosító. 30-as és 31-es, ezek azonosok mellettem, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 34-es, kitámogatja, kiszavaz nemmel, kitartózkodott, elutasítva. 35, mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. 36-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 7-es kitámogatja, kiellenzi, kitartózkodott elfogadtuk. 37-es mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 8-as mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 38-as kitámogatja, kiszavaz nemmel, tartózkodása elutasítva. 9-es mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 10-es mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Preambulum bekezdések. 11-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellettem, ellene. Ellenőrizzük le a 12-est. Megnyitom a szavazást. Kurwa naście. To jest zamykam głosowanie. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 16-os mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Most pedig a módosított szövegről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Köszönjük szépen, elfogadtuk. Gratulálok az előadónak. Kéri az előadó szót, parancsoljon. Thank you. Igen, szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőknek, ezt az imént elfelejtettem. Köszönöm szépen mindannyiuknak. Köszönöm a szót. Poseł Dante, bardzo proszę. Dante úr. Elnök úr, Fogadtam az egyik német gazda társaság képviselőjét a jelentéssel kapcsolatban, és felfedeztem azt, hogy Tisztelt elnök úr, tehát egy közlemény, ami különösen az angol nyelvű kollégáknak szól, egy német gazdaszervezet képviselőjét fogadva, az meglepetéssel tapasztaltam, hogy számos módosító indítványt nem fordítottak le helyesen németre, és a német verzió pont az ellentétét jelenti annak, amit én írtam a jelentéstervezetemben. Ezért kérem a német kollégákat, hogy vegyék fel a kapcsolatot a, az asszisztensemmel a problematikusnak tartott módosító indítványok kapcsán. Bardzo dziękujemy za uwagę. Köszönöm szépen. Köszönjük ezt az észrevételt. Azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy az ilyesfajta helyzeteket elkerüljük. Ami pedig a két éppen most elfogadott dokumentumot illeti, melyeket egyébként az envinek készítettünk, Nos, ezzel kapcsolatban jelzem, hogy a tanácsban nagyon hosszú ideje zajlik a vita ezen dossziék kapcsán. Úgyhogy nagyon nehéz lesz a plenárisra vinni a két dokumentumot. Tovább megyünk a 11. napi rendi pontra. Híres hírhet és nehéz jelensé, jelentés ez az ökológiai termelés és az ökológiai termékek címkézése, valamint az Európai Parlament rendelete és a 834-2007-es EK rendelet hatályunk kívül helyezése. Martin Heusling a jelentéstevő. 1300 módosítót nyújtottak be, ebből sokat maga az előadó írt. Az Envi a saját véleményét elkészítette, a tanács pedig június 16. ülésén vitatta ezt meg, általános megközelítés dolgozva ki, de most megadom szót Martin Heuslingnak, öné a szó. Köszönöm szépen Elnök úr, köszönöm, hogy lehetőségünk van, hogy mondjak valamit. Két vitát már folytattunk erről a dossziéről, de sajnos mindig nagyon kevés időnk maradt, ezért harmadjára napi napirendre kellett venni ezt, a, ezt az anyagot. A nyáron nagyon sok munka maradt ránk, és összesen 1500 módosító indítványt kell feldolgozni. De hát ez azt mutatja, hogy e, jelentés iránt nagyon nagy az érdeklődés. Az egyik legfontosabb döntés, amelyet itt a szakbizottságban hozunk, éppen a e jelentés kapcsán lesz. Azt kell, hogy mondjam, hogy átnéztem a módosítókat, hogy nagyon sok módosító abba az irányba ment, amelyet én is helyesnek tartok, és remélem, hogy így sikerül majd a közös álláspontunkat megerősíteni. A tanács, ahogy az elnök már mondta, június 18-án kompromisszumot dolgozott ki e kérdéskörben, ez sem volt nagyon kom- könnyű, és a bizottság pedig e, úgy döntött, hogy tovább, e, a, ugye a hat hónapos fenntartási időszak lejártával tovább dolgozik a dossziém. Egy-két pontról szeretnék beszélni, amelyekkel kapcsolatban a kollégák is módosítókat nyújtottak be végigmegyek a fejezeteken, a vállalkozási csoportok, ez az egyik téma. Itt bizony lehetőség lesz arra, hogy a kisebb cégek, akik együttműködnek egymással jobb helyzetbe kerüljenek, például a szaporítóanyag területén. Itt arra azt tartottam fontosnak, hogy biológiai szaporítóanyag vagy biológiai magvak jobb helyzetbe kerüljenek. Nagyon sok különbség van a termelési szabályok területén, de ezek áthidalhatóak, itt különböző értelmezések állnak fenn, és valóban itt még komoly munka áll előttünk, mielőtt kompromisszumokat tudunk kidolgozni. Egy nagy probléma, kedves kollégák, a vegyes vállalkozások, a vegyes üzemegységek témája. Én magam is egy módosítót, egy, illetve kompromisszumos javaslatot készítettem el a vegyes vállalkozások kapcsán, de nagyon sok módosítót nyújtottak be a téma kapcsán. Én magam úgy gondolom, hogy ha valaki biogazdaságot ö, üzemeltet, akkor legalábbis tendenciájában biztos, hogy az egész gazdálkodásnak ökológiaivá kell válnia. Tehát hosszú távon az ilyen vegyes vállalkozásokat ne fogadjuk el szerintem de tudom, ez az egyik legvitatottabb kérdés. A Környezetvédelmi Szakbizottság sok kérdést felvetett a környezet gazdálkodás területéről, ezeket helyeslem, támogatom, hiszen az öko cégek az öko menedzsment területén is fontos, hogy jeleskedjenek. és azt gondolom, hogy a gémódosított termékek, illetve az ökológiai gazdálkodás nem függhetnek össze. Az állattartás területén is nagyon sok módosítót nyújtottak be, a Környezetvédelmi Szakbizottság részéről is. Úgy gondolom, hogy az ökológiai mezőgazdaságban az állatvédelem, illetve az állatgyógyászat kérdéseire nagyon nagy figyelmet kell fordítani, hiszen megfelelő javaslatokat kell előkészítenünk erre vonatkozólag. Nem javasolnám, a, hogy a bizottság által követendő utat kövessük, mi szerint, hogy delegált jogi aktusokkal szabályozunk ezt a kérdést, hiszen ez átláthatatlanná teszi a helyzetet. Van itt egy kérdés, amely a tanácsban és valószínűleg a bizottsággal való eszmecserében is a legtöbb vitát váltotta ki, ez pedig az, hogy a peszticidek számára egy saját határértéket vezetünk-e be az ökológiai termékek esetében, vagy sem. Az én véleményem teljesen világos, az ökológiai gazdálkodás nem az alapján definiáljuk, hogy peszticidmentes vagy nem. Nem, a talajfeldolgozás, a megfelelő állattartás és nagyon sok kritérium egyenjogúan érvényesül. És az a kérdés, hogy a biovállalkozások az általuk nem e, okozott kontaminációért, fertőzésért, e, tehát peszticid kontaminációért felelnek-e, illetve hogy milyen ellenőrzésre szoríthatók, kötelezhetőek ők. Persze, az ellenőrzések kérdését nem lehet szőnyeg alá söpörni, ezt mindenképpen jobban kell szabályozni, meg kell erősíteni. De a peszticidekről amúgy így gondolkozom. Ami egyéb iránt az ellenőrzések kérdését illeti, úgy gondolom, hogy ennek nagyon fontos helyi értéke van, sok módosítót nyújtottak be ezzel kapcsolatban, hogy azzal kapcsolatban, tehát hogy az ellenőrző rendszert javítsuk, főleg itt elsősorban is az európai piacra való import szabályokra gondolunk, hiszen egyre több harmadik államokból jövő termék érkezik az európai unió piacára, és nagyon különböző import normák érvényesek, tehát úgy gondolom, hogy itt nagyon sürgető harmonizáció az európai, piacon. Egyrészt, hogy megakadályozzuk a tisztességtelen versenyt, másrészt, hogy ne akadályozzuk túlon túl az importot azáltal, hogy túl sok, hogy a szabályokkal akadályozzuk mondjuk a kevésbé fejlett országok termékeinek piacra jutását. A jelenlegi rendelet egyik gyenge pontja éppen abban rejlik, hogy mind az ellenőrzési normák Európán belül mind az importok ellenőrzési normái tekintetében harmonizációra van szükség, és itt közös megoldásokra van szükség. Osztom a bizottság véleményét, hogy a gyorsan növekedő piac számára javított jobb szabályokra van szükség. Úgy gondolom, hogy sok közös út tárul fel előttünk, és hogyha gyorsan feldolgozzuk ezt a dossziét, és még az idén elkezdhetjük a három oldalra tárgyalásokat, akkor világos szabályokat kaphat az ágazat. Szándékom tehát az, hogy gyorsan dolgozzunk, és remélem, hogy számíthatok az önök támogatására is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Parancsoljon. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Köszönöm szépen, Köszönöm úr. árnyék jelentéstevőként szeretnék pár szót szólni. Mindjárt az elején szeretném leszögezni, hogy meggyőződésem, hogy rendkívül fontos, hogy az ágazat, amiről jelen pillanatban tárgyalunk, védett legyen egy gyorsan növekvő szektorról van szó, és fontos, hogy minden fontos szereplőt védjünk. Az előállítókat épp úgy, mint a fogyasztókat. Egy apró hiba, egy apró hiányosság is nagyon káros hatásokkal járhat, és meginokhat a fogyasztók bizalma az organikus gazdálkodásban. Pont ezért is kértem szót, mert meggyőződésem, hogy mi itt mindannyian megpróbáljuk a védelem maximális szintjét biztosítani az előállítók számára, de nagyra kell értékelnünk a fogyasztói bizalmat is. És még egy dolog, ami talán nincs teljesen összhangban azzal, amit az előadó mondott, hogy tegyük lehetővé, hogy az Európai Bizottság a mi támogatásunkkal egy szigorúbb keretet hozzon létre, delegált jogi aktus formájában. Ez a jövő szempontjából lenne fontos a vágazatnak, illetve az ágazat biztonsága szempontjából lenne fontos. És még egy dolog, amit meg kéne tennünk, meg kéne próbálni meghatározni egy egységes szintet, maradvány szintet az Európai Unióban. Szerintem meg kellene határoznunk a limitet, bár tudom, hogy a tanács ezt ellenzi. Tagállamonként változik a helyzet ugyanis. Mindazonáltal van egy olyan probléma, amivel szembe kell majd néznünk. Közös címkét fogunk használni, ökológiai címkét, és oda fogunk kiukadni, hogy lesz egy olyan termékünk, amit különböző államokban ugyanúgy címkézünk, de a termék maga nem ugyanazoknak a kritériumoknak fog megfelelni. Tehát más termék lesz ugyanaz alatt a címke alatt, más növényvédőszer maradvány mennyiségek lesznek megengedettek ugyanazon címke alatt. És ez nem megengedhető, hogy más minőséget vagy más terméket adjunk el ugyanazon címke alatt, ez sem a termelőnek, sem a fogyasztónak nem jó. Úgyhogy azt gondolom, hogy megoldást kell erre a problémára is találni, az ellenőrzés problémájára. Hogyha mondjuk megállapítjuk azt, hogy valaki három éven keresztül minőségi termékeket bocsátott a piacra, akkor lehet, hogy abban a helyzetben figyelembe lehet venni azt, hogy a korlátozásokat egy kicsit enyhítjük. De az is fontos, hogy hangsúlyozzuk, hogy nincsen jelen pillanatban ügynökségünk, amely ezzel foglalkozna a kicsi, középméretű vállalkozásokkal, úgyhogy nagyon óvatosnak kell lennünk, amikor ebben lépünk ebben az ügyben. Pan poseł Andriu, Oui, merci, merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném megköszönni azt a rengeteg munkát, amit a jelentéstevő végzett ezzel az ügyel kapcsolatban. Stratégiai fontosságú ez a munka. Az árnyék előadókkal is nagyon jól együtt tudtunk dolgozni, és sikerült végül nagyon sok aspektusban közös nevezőre jutnunk. Nagyon gyorsan szeretnék a jelentés politikai aspektusaira kitérni. A sokszínűségre, a változatosságra az térnék ki elsősorban. A bizottság, illetve nagyon sok a területen dolgozó szereplő véleményének a meghallgatása után a vegyes gazdaságok esetében szerintem elhamarkodott lenne intézkedéseket hozni. Úgyhogy időre van még szükségünk. Ami a fertőzöttség szintjét jelen, illeti, az Európai Bizottság azt javasolja, hogy akkor, hogyha szennyezés, nem kívánatos szennyezés található egy termékben, akkor vonjuk vissza az engedélyt. De szerintem meg kell találni azt is, hogy ki a felelős ennek a szennyezésnek, hiszen maga az előadó, vagy a termelő az áldozat a környezeti helyzet áldozata. És ezért szerintem egy kicsit dogmatikus ez a megközelítés, és módosító indítványokkal egy kicsit olyan irányba kéne elmenni, hogy lehetőséget adunk arra, hogy megtaláljuk az okát a szennyezésnek. És utána időt adjunk, én 2020-ig adtam időt a javaslatomban arra, hogy megvizsgáljuk azt, hogy ezeket a problémákat, a toxikus anyagok problémáját a termékekben hogyan lehet megoldani. Hiszen, hogyha váratlan szennyezésre kerül sor, akkor jelen pillanatban nincsenek meg a mechanizmusaink, hogy hogyan lépjünk fel ebben az esetben. A bizottság azt javasolja, hogy az éves kötelező ellenőrzés rendszerét szeretné eltörölni. Ez is aggaszt engem, mert szerintem nagyon sok részevőt kell folyamatosan ellenőrizni, mert nagyon fontos az, hogy évről évre ellenőrzésre kerüljenek ezek a termezők, termelők mégpedig harmonizált módon az Európai Unió égisze alatt. Az importokkal kapcsolatban támogatom a bizottság javaslatát, azt, hogy tudjuk, hogy az importált cikkek azok az európai biológiai szabályoknak is megfelelnek. Aztán a takarmány és az állatok takarmányozása. Szerintem e téren az igények szerinti, a biogazdaság igényei szerint kiválasztott takarmányokat kellene favorizálni, nem a hagyományos megoldásokat. Szerintem nagyon fontos, hogy újra helyivé tegyük a mezőgazdasági termelést, és autonómabbá a gazdaságokat. Azért nagyon fontos odafigyelni arra, hogy a régiót hogyan definiáljuk. Milyen szinten lesz valami területi vagy regionális. Hogyan tudjuk az autonómiát definiálni és biztosítani. Hiszen szerintem a bizottság javaslata lehetséges, hogy nem a célzott eredményt éri el, hanem éppen ellenkező hatással jár. Még egy dolog, amit szeretnék javasolni, már egyébként elhangzott, meg kell próbálni újra kiegyensúlyozni az alapjogszabályt és a delegált jogi aktusokat. Túl sok delegált jogi aktus az nem lenne jó, úgyhogy szerintem egy kicsit meg kéne találni az egyensúlyt. Elnök úr, még egy dolog, az ügynökség kérdése. Valóban meg kell vizsgálni ezt a kérdést, ezt a javaslatot a jelentéstevő részéről, mégpedig nagyon sok figyelemmel. Kell most egy új ügynökség, vagy nem. Ez túlmegy ez a kérdés a jelentéstevő javaslatán, mert egyrészt a biotermelésről, másrészt ennek a, az ügynökségnek a finanszírozásáról is szó van. Én nekem egy alternatív módosító javaslatom lenne, mert egy oldalról vonzónak találom ezt az ügynökséggel való megoldást, de mindenek előtt az eszközöket kell megteremteni, hiszen egyrészt nincs nagyon sok pénz jelen pillanatban ebben az ágazatban, másrészt, hogyha teszünk bele pénzt, akkor ezt a termelés fejlesztésére kellene fordítani, nem az ügynökségre. Köszönöm szépen. Nem érnék elő határidőt, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy-két pontban csatlakozni tudok az előttem felszólalóhoz. Főleg azzal kapcsolatban, amit a felszólalás a végén mondott, az ügynökségek kapcsán. Itt is egy sor kérdés felmerül bennem, hogy vajon szükség van-e tényleg egy új bioügynökség felállítására, vagy sem. Vagy hogy nem volna célra vezetőbb <coughs> ezt egy elszámoló házszerű clearing helyen ö, működtetni, a bizottságnál lenne felállítva, kialakítva ez a clearing hely. Az én frakció módosító indítványaiban iránt ez testest is ölt. A vegyes vállalkozásoknál én úgy gondolom, hogy a tevő erre vonatkozó javaslatai nem tekinthető az utolsó és legjobb megoldásnak. Aztán a határértékek és a különböző küszöbértékek kapcsán is nézeteltérés van közöttünk, hiszen más-más régiókban, például az olyan régióban, ahonnan én jövök, ahol a mezőgazdaság kisüzemekből áll, itt a hagyományos és a biológiailag gazdálkodó vállalkozások együtt élését veszélyeztetnénk, hogyha külön peszticid maradványértékeket vezetnénk be. Az ellenőrzés kapcsán egyetértek az előadó által a szövegbe megjelenített szöveggel. Andrió kollégának ugyanakkor ellent mondanék az import szabályok kapcsán. Nagyon is úgy gondolom, hogy a regionális normákra szükség van, nem jó megoldás, hogyha egyik napról a másikra a harmadik államokra, a világ más régióra is kötelezően előírjuk a mi szabályainkat, és így az évek alatt lassan kiépített például fair trade kereskedelmi kapcsolatok egyik napról a másikra tönkre mennének. Köszönöm szépen. Köszönöm. Bueno, gracias, presidente. Muchas gracias al... Köszönöm szépen az előadónak a bemutatott munkát. Számos kérdéssel egyet is értünk. Ezért csak általánosságban szeretnék beszélni a jelentésről. Feljegyeztem azokat, amit az előző felszólalók mondtak, különösen a szennyezési küszöbértékekre kapcsolatban. Ebben én nem hiszek Szerintem arra kell koncentrálnunk, hogy e, mindenféle szennyeződéstől megvédjük az e, ökológiai termékeket. Teljesen megértem, hogyha valaki ökológiai termékeket akar előállítani. Ennek az a célja, hogy olyan termékeket állítson elő, amelyek teljesen megfelel, megfelelnek az ökotermékek előírásainak, és mentesek mindenféle öm, szennyezéstől, és, er, és e, emiatt pedig az e, megerőzésre kell koncentrálnunk, nem csak a peszticidek esetében, mivel e, döntéseket hoztak nem régiben a génmódosított termékekről is. Ezt a fajta szennyezést is el kell kerülnünk, a klónozott állatokból fakadóakat is, és más forrásokat is. A második kérdés, amelyet nagyon aggasztónak találok, az az az igény, hogy a helyi fajokat és hagyományos te, szaporítóanyagokat megvédjük. Meg kell várnunk, hogy milyen javaslatára állnak elő, de védenünk kell a helyi fajokat és helyi, helyi állatfajtákat is. Ami az exportpiacokat illeti, Vannak kitételek, amelyek nagyon fontosak, és ezek, ezek körül az egyik az, hogy az export ma önmaga nem lehet cél az organikus termelésben. A másik ide kapcsolódó szempont pedig az, hogy az organikus termékek kell a klímaváltozás elleni harcban is, is segítséget kell találnunk, hogyha az organikus termékeket globális piacon próbáljuk eladni, az ellentmondana annak a vágyunknak, hogy felvegyük a harcot a klímaváltozás ellen, a klímaváltozás ellen. Ami a tanúsítványnyozást illeti, ehhez hatékony megoldásra van szükség, de ezt el kell érni, elérhetővé kell tenni a kis és a vegyes gazdaságok számára is, hogyha azt várjuk, hogy a gazdák mindenféle regisztereknek jelentkeznek be, akkor nem csak a bürokráciát növeljük, az ő életüket is nehézé tesszük. Köszönöm szépen. Dziękuję. Wyczerpaliśmy wystąpienia shadow reporterów. E, végeztünk az árnyék előadókkal. van kértek még szót. Mindenki két percet kap. Köztinger asszony követ először, két percben. Äh, äh, köszönöm elnök úr, köszönöm az előadónak, az árnyék előadónak az idáig végzett munkát. Nagyon sok minden áll még előttünk. Az én módosítóimat hadd mutassam be röviden, és hogy tisztázzak magam is néhány technikai részletet. A hegyi termelés nagyon fontos, a, és fontos az is, hogy a hegyi legelőkön fennmaradjon az állattartás, ugyanakkor az állattartás a meredek dűlőkön nagyon nehéz. Ausztriában ugye a hegyekben sok hó is áll télen. Ennek ellenére fontos, hogy az állatokat tartsák e, ezeken a területeken. Aztán a, abban az esetben, hogyha egy e, borját szoptató anyaállat elpusztul valamilyen oknál fogva, biztosítani kell, hogy a borjú megfelelő anyatejet kaphasson. Ami a biológiai szaporítóanyagot illeti, erről hosszú vitáink voltak. Én egy olyan módosítót nyújtottam be, amely egy akciótervet akar bevezetni és megfelelő ösztönzőt biztosít. Úgy gondolom, hogy sokkal becsvágyóbb célkitűzésre van szükség a szaporítóanyagok területén, széles kínálatra van szükség. Hogyha látni kell, hogy a biológiai szaporító anyag piaca meglehetősen szűk kínálatot kínál. Azt hiszem, hogy minnyáján meg gondolhatjuk, meg vagyunk arról győződve, hogy a biológiai mezőgazdaság nem függ össze a nagy szaporító anyag előállító cégek piacaival fantasztikus kis szaporító anyag előállító cégek vannak Európában, és valóban arra várnak, hogy <clears throat> megfelelő jelzést adjunk, és elkezdik gyártani, előállítani a szaporító anyagot. Szakadjunk már végre le a nagy szaporító és vetőmag cégek dominanciájától a biológiai gazdálkodás, az ökológiai gazdálkodás sokkal több, mint egy egyszerű doktrín, amelyben kizárólag a határi értékhez ragaszkodnánk. Egyébként a piros-sárga-zöld jelző rendszert, szimbólumok alkalmazását sem tartom helyesnek. De az ellenőrzés diktátumát sem szabad, hogy rákényszerítsük a piacra. Ugyanakkor támogatom, azt, hogy egyszerűsítsük az elő, ellenőrzési rendszert, ám a kockázat alapú ellenőrzést nagyon komolyan kell venni, így sok lehetőség áll előttünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, három percet belőle. Egy úr. Elnök úr, köszönöm szépen. A ökológiai gazdaság szavairól beszéltünk. Engem nagyon aggaszt, hogy az előadó még mindig ragaszkodik ahhoz az ötlethez, hogy egy gazdaság nem lehet részben organikus és részben e, nem organikus. Az Egyesült Királyságban hatalmas e, gazdaságok vannak, és az ökológiai farmok nem osztják meg a gazdálkodásokat csak azért, hogy csaljanak két okból. Egyrészt azért, mert az ő e, gazdaságuk más talajtípuson terül el, ezért nem lehet a nagyon agyagos területen egyes növényeket terteni, és ezért a a jobb minőségű földön termelnek organikus termékeket, és a másik ok az, hogy nagyon megékették a kezüket az elmúlt pár évben azzal, hogy 4-500 hektárt szenteltek a organikus termelének, és a piac összeomlott, összeomlott. Ha ehhez ragaszkodunk, Martin, akkor a brit ökogazdálkodásoknak azt, azt a um, lehetőséget adjuk, hogy dupláznak, vagy abba hagyják. A következő pedig az importról szól, hogyha bármely organikus fogyasztó a tükörben néz, azt kéne tudjuk mondani, hogy vajon meg kellene ezt a te, organikus terméket? Én azért teszem meg, mert szerintem fenntartható. Nem fenntartható akkor, hogyha 500 mérföldre importáljuk, ezért az eredeti országban nem kéne ilyen megszólításokat bevezetni. Végül pedig különféle szabályokat akarunk bevezetni a szaporít anyagok tekintetében. Melyek azok a kritériumok, amelyeket csökkenteni akarunk, vajon a tisztaságuk, vagy a származásuk, ezt el tudod magyarázni, hogy mi, mi, mivel szeretnéd csökkenteni a szabványokat? És ne felejtsétek el, hogyha csökkentjük a szabványokat, akkor megint fennáll a szennyeződés veszélye, és amikor az organikus gazdák azt mondják, hogy mi nem akarunk GMO-kat és vegyszerekeket a mi termékeinkben, lehet, hogy a hagyományos gazdaságok pont a sajátjukat fogják megfertőzni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy az időt is betartotta. Eh, Szia úr, parancsoljon. 1300... Köszönöm szépen. 1300 módosító indítvány. Nem irigylem az előadót. És el kell mondanom, hogy én is felelős vagyok jó sok módosítóért, de ezek országom számára mind nagyon fontosak, ahogy ezt bizonyára tudják. 1,6 millió hektáron termel biogazdaságokban Spanyolország. Persze ezt mind dokumentáltuk, és ezért az egész mostani dokumentum nagyon fontos a, spanyol gazdák számára. Megpróbáljuk egy kicsit felcsavarni az ökológiai gazdálkodást, egy kicsit terjeszteni, de az a két éves átmeneti időszak aggaszt engem. Az, hogy két év, amíg áttérhet valaki a hagyományosról biogazdálkodásra, és utána még négy év, amíg az profitábilisá válik. Tehát hat évről van szó. Vagy egy nem mix, nem vegyes farm esetében tíz évről van szó. Ez nagyon hosszú idő. Aztán a meglévő ellenőrzések és a kockázat alapú ellenőrzés kapcsán. Nagyon fontos lenne a kockázati tényezőket felmérni. És világosan el kell választani a gazdaságokban a különböző fajokat egymástól. Nagyon sok gazda, akik vegyesen dolgoznak, nagyon jól működnek. 1,6 milliárd hektáról van szó Spanyolországban, és még soha nem volt ebből a vegyes megoldásból probléma, ami a 10 éves időszakot illeti. Ismét megpróbálunk átnyomni dolgokat, anélkül, hogy megvizsgáltuk volna a létjogosultságát és az életképességét. Szerintem öt év elég lenne. És két és fél év alatt kéne a jelentést elfogadni. Aggaszt az, hogy vannak olyan veszélyes termények, amelyekkel nem foglalkozik egyáltalán a szöveg. ezeknek a jellegzetességeit figyelembe kellene venni. Ami az ügynökséget illeti, nem vagyok meggyőződve arról, hogy szükség van egy ilyen ügynökségre. Szerintem elég intézményünk és szervezetünk van, nincs szükség egy újabb ügynökségre. És végül szeretném elmondani, hogy a harmadik országból származó importokat illeti, a biotermékek esetében ne higítsuk fel a szabályozást. Épp ellenkezőleg szakbizottságunk mindig arra volt büszke, hogy hangsúlyoztuk, hogy a harmadik országoknak legalább olyan normákat kell elérniük, mint a mi gazdáinknak, és szerintem ne legyen kivétel az, ahol a biotermelésre. Pamposzó Duda. Három percre sikerült összefoglalni, Duda úr, parancsoljon. Foarte pe scurt, domnule președinte, câteva considerații legate acest raport. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány gondolatot engedjenek meg erről a jelentésről tőlem is. Persze ezek a vegyes gazdaságok nagyon fontosak, ezt mind megértettük. De mégis szeretném hangsúlyozni a regionális megközelítés fontosságát. Lehet, hogy jól értettem, amit néhány kolléga mondott, lehet, hogy nem. A régiótól függően bizonyos termékeket bizonyos kezelés alá vetnek. Ha jól értem, akkor egységesíteni kéne a határértékeket a biotermékek számára. Nem tudom elképzelni, azt a terméket, amit Romániában bioterméknek minítenek, minősítenek, az hagyományosnak minősülne egy másik országban. Európai Uniós szinten megfelelő harmonizációra van szükség. Gondolkozzunk el a harmadik országokból származó importon is. Legyen határérték az organikus termékek részére, hogy a fogyasztók, akik végül is a mi főnökeink ebben a helyzetben, sokkal többet fizetnek, kétszer-háromszor annyit fizetnek egy biotermékért. A fogyasztóknak biztosnak kell lennie nők, hogy amikor biocímkével ellátott terméket választnak, az tényleg ökológiai termelésből származik. Köszönöm. Bardzo dziękuję pani poseł Neutscher. Köszönöm szépen. Neutscher következő. Én is Én is sokat dolgoztam, sok munkára szálltok a nyolcon, és persze egyetemi szabályokra van szükség. A kérdés az, hogy ezeket a szabályokat vajon meg lehet-e valósítani egyenként, vagy ekvivalensek-e. Hadd adjak egy példát. Az organikus gazdaságban szarman kell tartani a sertés, de vannak területek, ahol ez nem már rendelkezésre, és az egész környezet másmilyen. Nem lehet előírni, hogy a biogazdaságban a sertéseket csak szarmán kell tartani, akkor, hogyha ez nem már rendelkezésre, mert egészen más a klíma, vagy más az eső, vagy más a talaj. Ezért azt gondolom, egyértelmű szabályok, importszabályok szükségesek, de ezeket a szabályokat nem másolással kéne átvenni az egyik szabályrendszerből a másikba, és egyes, egyes országokban, ahol a termékek más körmények között állítják elő, az nagy kár lenne, hogyha ezt a gazdaságot tönkretennék ez ilyen szabály, szabályokkal, akkor, amikor ők próbálják létrehozni az organikus piacukat. El kell fogadni azt, hogy a harmadik országok piacát ezt tönkreteszi. Pani poseł Hazekamp. Hazekamp, asszony parancsoljon. Eh, ten eerste wil ik de rapporteur bedanken voor zijn eh, eh, goede en... Köszönöm szépen az előadónak ezt a nagyon átfogó jelentést. A téma egy, egyáltalán nem egyszerű, és ha megnézzük, hogy hány módosítót nyújtottak be, abból is látszik, hogy mindenkinek megvan a saját véleménye és ezek nagyon összetartanak e, az előadók, tehát nagyon sok munkája lesz a nyáron. Nem akarok minden témára kitérni, de azokra szeretnék koncentrálni, amelyek számomra fontosak. Az a tény, hogy az organikus termékeknek meg kell felelniük a magas követelményszinteknek. Ezt várják a fogyasztók, és ez a mi feladatunk, hogy fenntartsuk az ő bizalmukat. Van tehát néhány kérdés, en, amit ezzel az a téma alatt szeretnék megtárgyalni. Például az a tény, hogy az, az organikus terme, te, te, piac, piac, gazdaságokban nem kéne növekedés serkentő anyagokat használni, és ezeket a, hogy ez ne kerüljön be a húsba és a tejbe, és az organikus állatok legyenek robusztusak, normális biológiai cikluson menjenek át, és az organikus gazdaságok magas szintű állatjólétet biztosítsanak fenntartható földhasználattal, legelőhasználattal. Azt is tudom, hogy nagyon sok ausztriai faj nagyon robusztus és ellenáll a hideg éghajlatnak és a hóesésnek is, ami számukra sok, sok jót jelent. Ha tehát az állatok csonkításáról van szó, az sem fér bele a organikus gazdálkodásba, az, a táplálás, az edetés, a, mindezeknek nincs helye az organikus gazdaságban. Elnök úr, az állatok és az organikus gazda, gazdaságok és a fogyasztók számára is nagyon fontos, hogy az előadó kiemelje elkötelezettségét az állatjólét iránt. Ez egy nagyon fontos dolog. Köszönöm. Dorfman kolléga parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Hadd térjek vissza a határértékekre Olaszországra kapcsolatban. És az Európai Bizottság által néhány évvel ezelőtt meghatározott határértékekre. Az én területemben azt látjuk, hogy továbbra is intenzív szőlőtermelés folyik, és nem tarthatóak ezek a maradványértékek. Úgyhogy a biogazdálkodás esetében nem annyira arról van szó, hogy el kell határolni a biogazdálkodást a hagyományostól, mégpedig a határértékek mentén, hanem olyan határértékeket kell meghatározni, amelyek elérhetőek. Tehát nem azt akarjuk, hogy a biogazdálkodást folytatók továbbá már ne tudják eladni a termékeiket. Ha megnézem az olasz helyzetet, nagyon sok szempontból nem működött a bizottság javaslata. De igazából másra szeretném felhívni a figyelmüket. Talán nem tűnik első pillantásra annyira fontosnak, de szerintem mégis az. Miről is van szó? A közös területek felhasználása, ahol az állatokat egy tére, térségen tartják közösen. Hogyha megnézzük az új rendelet tervezetet, akkor azt látjuk, hogy lehetséges az ilyen állatoknak is az igazolása, de egy biogazdaság nem tudna így tovább működni, mert ők már nem kapnák meg a bizonyítványt. Úgyhogy szerintem az észszerűségre kell összpontosítani, és tegyünk kivételeket az észszerűség alapján. Különben nem fogjuk segíteni a biogazdálkodókat és az állatokat sem, amelyek a biofarmokon élnek. Köszönöm szépen, Nikolson úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Gering árnyékjelentéstevő nevében beszélek. 1300 módosító indítvány rengeteg. Világos, hogy nagyon sok aggályunk van a bizottság javaslatával kapcsolatban, és megvannak a saját elképzeléseink a bioágazat jövőjéről. A képviselők aggályai, az importkontroll a, és a maradványok, szermaradványok és más témák is nagyon nagy mértékben befolyásolják Örülök annak, hogy a tanács megállapodásra jutott egy általános megközelítéssel kapcsolatban, és támogatom a sok módosító javaslatot, amit az árnyékjelentéstevőnk adott be, a konstruktív párbeszédet várok, de szerintem fontos, hogy legyen elég időnk, hogy biztosítani tudjuk azt, hogy a parlament szövege erős, kiegyensúlyozott lesz, és gyakorlati keretet tudunk kialakítani a biogazdálkodók számára. Különösen a vegyes gazdaságok esetében szerintem nem lehet, nincs oka annak, hogy miért javítaná ez a minőséget vagy a megfelelést. Az ágazatban nagyon sokan azt mondják nekem, hogy ez konkrétan le fogja beszélni őket, tehát hogy ellentétes hatást vált ki, nem ösztönöz arra, hogy biogazdálkodásra térjenek át. A biogazdálkodás az etikus döntés nagyon sok esetben nem üzleti döntés. De szerintem fontos lenne, hogy minden gazda számára nyitott legyen ez a megközelítés, ez a lehetőség és vegyük figyelembe a jelenlegi valóságát is a biogazdálkodásnak. Ne az aspirációinkat próbáljuk meg belegyömöszölni ebbe a szövegbe, hanem a jelenlegi problémákat és a gazdák valós problémáit vegyük figyelembe. A, bizony, a bizonyítványok kiadásával kapcsolatban a nem engedélyezett anyagok a lehető legnagyobb erőfeszítések ellenére is megtalálhatók néha a termékekben. Meg kell találni azt, hogy mi az oka ennek a szennyezésnek, és azt is figyelembe kell venni a bizonyítán kiadásakor. A módosítók még több témára kitérnek, és még annyit elmondanék, hogy a ebből egy szót sem szólt a menetrendről. Szerintem nagyon optimisták voltunk, de amikor látom a menetrendet, azt látom, hogy nagyon kemény munkásként és szorgalmas munkásként is nem látom egyszerűen, hogy ebben az időkereten, ezen az időkereten belül hogy tudjuk feldolgozni ezt a rengeteg módosítót, és hogy tudunk megbirkózni az előttünk álló feladattal. Garcia Szonyjal egyetértek, szerintem túl messzire megyünk azon a területen, amit említett, az állatjólét esetében pedig szerintem nem a bioágazatban kell ezzel foglalkozni. Köszönöm szépen. Köszönöm. szépen, János Berger. Köszönöm szépen, elnök úr. Öt gyors észrevételem volna. Kezdem az elsővel. A vegyes cégekről, a vegyes üzemekről. A vegyes üzemeket úgy értelmeztem, hogy ez csak egy átmeneti szabályozás de végezetül a szabályozás a egységes üzem mellett teszi le a voksát. És persze remélem, hogy nem a hagyományos, hanem az ökológiai gazdálkodás nyer majd teret. Másodszorban. Nem értem, hogy az miért mondtunk le arról, hogy egy jól felismerhető értékkel hirdessük az ökológiai termékeket, ezek lettek volna határértékek. Szerintem a marketing szempontjában nagyon jó lett volna, hogyha van egy ilyen határérték. Harmadsorban, import ellenőrzés. Bizony a határértékeket az import ellenőrzés során is ellenőrizni kell, de hát legyünk őszinték egymással. A bélyegző mindig rendben van, például, amikor egy Egyiptomból származó maradványértékeket, magas maradványokat, ért, értékeket tartalmazó bambusz, csíra, szállítmány jött be Németországba, ez a legutolsó botrány, akkor is rendben volt minden a papírokkal. Negyed sorban az állatjólét kérdésem. Vigyázni kell persze arra, hogy a, ne szabályozunk túl. Összesorban pedig az ügynökség, támogatom az ügynökség ügyét, hogyha én leszek az elnök, szóval dedukcióban gondolkozva azt mondanám, hogy ne legyen ilyen ügynökség, mert már így is van belőlük elég. Poseł Nekov, bardzo proszę. Благодаря, господин председател. Би желал да поздравя Köszönöm, elnök úr. Gratulálni szeretnék az előadónak a bátorságáért, és azért a rengeteg munkáért, amit ebbe belefektetett. Támogatom azt, amit Andrew mondott az éves ellenőrzésekről, amelyek azt biztosítják, hogy jobb képet adjunk a termékeknek. Felhívnám a figyelmet számos javaslatra a helyi szaporító anyagokról és fajokról vonatkozóan a, a TTIP aggodalmat ad okot a gazdák között. Sok, a sokok miatt az egyik ebből az, hogy a, a piacot olcsóbb termékek fogják elárasztani, valamint, hogy a helyi fajok és hogy a helyi fajokat vajon megfelelően meg lehet-e őrizni. Ezért azt javasolnám, hogy a 184-189-es módosítókat gondoljuk végig, amely a szaporítóanyagról foglalkozik. Köszinger úr, Köszinger asszony rávilágított a figyelmet erre a kérdésre, az európai fajok védelmére meg kell védenünk a saját terményeiket, amelyek a leg, legmagasabb kívánalmaknak felelnek meg. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig lezárjuk a hozzászólásokat. A bizottságnak adom meg a szót, hogyha mit Pereira úr parancsoljon direkt. Idom. Köszönöm, elnök úr. A bizottság nagyon örül annak, hogy látja, hogy halad a munka nagyon gyorsan az Európai Parlamentben, és már is örvendeztünk annak is, hogy az Európai Tanács összeült, és jelentős többséget sikerült az általános politikai megközelítés mögé felsorakoztatni június közepén a lett elnökség alatt. Ennek a fényében az önök és a tanács munkájának fényében javaslatát az Európai Bizottság fent kívánja tartani a munka program tekintetében tehát szeretnénk nagyjából 6 hónapon belül végezni ezzel a munkával. Lehetséges, hogy meg kell hosszabbítani, ezt majd felülvizsgáljuk, hogyha oda jutunk. Nagy örömmel dolgozunk önökkel együtt a lehető legkonstruktívabban, hogy a lehető leghamarabb mm, megszülessen az eredmény, és a három intézmény a trilógusban mi hamarabb megegyezzen. Nagyon sok módosító indítvány érkezett, ezek közül szeretnék a leglényegesebb pontokra röviden kitérni. Talán emlékeztetnék arra is, hogy az Európai Bizottság miért javasolt azokat a dolgokat, amelyek az önök asztalán találhatók most. Tehát akkor néhány alapvető gondolat. A biogazdálkodás egy logót kap, ez a logó minden bioterméken egységes az európai piacon. Ez biztosítja a fogyasztókat arról, hogy egy bizonyos értéket elér a termelés módja, tehát a termelés módjáról üzenetet hordoz, valamint a feldolgozás módjáról, illetve azokról az anyagokról, amelyeket tartalmaz ez a termék. Nagyon fontos jelezni, hogy az egységes logó azt kell, hogy jelentse, hogy a lehető legharmonizáltabbak a szabályok, hogy mindenki ugyanazt találja e mögött a logó mögött. Javaslatunk ezért tartalmazta azt, hogy jobban kellene harmonizálni a termelés norm, ö, szabványait, az ellenőrzést, a termékek kezelését abban az esetben, ha szennyeződnek. Persze kell bizonyos rugalmasság, hogy a regionális különbségeket figyelembe vegyük, illetve a különböző termelési típusokat, valamint a rendelkezésre állást, a szaporítóanyagok és vetőmagok esetében már többször tanúsítottunk rugalmasságot, a tanácsal folytatott párbeszédünk során is e területen. Kell a harmonizáció között egy oldalról, ami biztosítja a fogyasztók bizalmát, illetve a termelők felé bizonyít, vagy nyújtandó rugalmasság között egyensúlyt találni. Szeretnék kiegészíteni néhány megjegyzést, vagy kijavítani néhány megjegyzést. Soha nem volt a bizottságnak az a célja, hogy az ex post ellenőrzéseket a folyamat vé- során végig folytatott ellenőrzésekkel helyettesítse. A biotermelés az a termelés módjának a meghatározását is jelenti. Ugyanakkor, amikor egy termék szennyeződik, ha szándékos módon szennyeződik, akkor az csalás. Ez nyilvánvaló, hogy akkor az nem lehet tanúsított termék. A kérdés az az, amikor szándékosság nélkül szennyeződik egy termék, akkor a fogyasztó még mindig megkaphatja a logót, ami azt garantálja a fogyasztónak, hogy nem tartalmaz engedély nélküli anyagokat, ez a termék csak azért, mert a termelő nem felelős a szennyezésért. A mi véleményünk az az, hogy ezt a terméket muszáj megfosztani a tanúsítványától az Európai Unión belül, épp úgy, mint az importált termékek esetében. Jelen pillanatban a jelenlegi rendszer ezt a tanúsítvány visszavonást nem teszi lehetővé. Úgyhogy csak a termelő szándékától függ a dolog, és így szerintem nem lehet megoldani a helyzetet, ráadásul függ, különösen nem lehet megoldani az import termékekkel kapcsolatos helyzetet. Ezért javasoltuk azt, hogy legyen egy határérték a tanúsítás visszavonására. Ezzel biztosítjuk azt, hogy a fogyasztóknak a bizalma nem törik meg. Nagyon fontos ez a bizalom, hiszen a, semmi nem kötelezi a vásárlókat arra, hogy bioterméket vásároljanak, csak ez a bizalom. Ez a bizalom az egyetlen ok, amiért ők hajlandóak többet fizetni ilyen termékért. Az importált cikkek ugyanazoknak a követelményeknek kell, hogy megfeleljenek, mint amiket Európában termeltek ugyanazokat a kondíciókat kell, hogy tiszteletben tartsák a termelés és a, a feldolgozás során, ha harmadik országból érkezik a biotermék, mintha Európából. Európa az egyetlen terület, ahol nem compliance, azaz megfelelés alapján ö, építettük fel eddig a rendszert, hanem az egyenértékűség alapján a harmadik országokból és az EU-ból származó termékek esetében. De ez nagyon különböző öm, kezelést és megközelítést engedélyez a harmadik országból érkező, illetve az EU-ból érkező termékek esetében. Aztán az ellenőrzés. Azt szeretnénk, az a célunk ezzel a javaslattal, hogy megerősítsük az ellenőrzést. Na már most erre kell, hogy legyen egy külön egy ügynökség vagy nem, nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy legyen egy olyan szervezet, amely meg tudja ezt tenni. Jelenleg működik az állatorvosi hivatal, ez felelős az állategészségügyi, illetve növényegészségügyi ellenőrzésekért, és a biogazdálkodás ellenőrzéséért is meg lehet erősíteni, ráadásul erősítsük az ő hatáskörüket. Tehát ez is egy megoldás. Ami pedig az utolsó pontot illeti, a delegált jogi aktusok és a végrehajtási jogi aktusok egyensúlya. Ezzel kapcsolatban természetesen nyitottak vagyunk minden konstruktív javaslatra az ügyben, tudván azt, hogy azért fontos, hogy megmaradjon az egyensúly, a biztonság, a résztvevők biztonsága és a technológia változások között is egy olyan szektorban, amelyet a technológiai innováció nagyon is érint ami lehetővé kell, hogy tegye azt, olyan rendszerre van szükségünk, ami ezen változásoknak a, a figyelembevételét figyelem, megengedi. Bardzo dziękuję, pani dyrektor. Köszönöm szépen. Még egyszer megadom az előadónak a szót, és hogyha szólna még arról is, hogy milyen menetrendet tervezünk. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Köszönöm az észrevételeket, meglátásokat, jegyzeteltem, sercegett a tollam. Hogy most mit tudunk beemelni a kompromisszumokban hát ezt majd meglátjuk. Kérdeztek az időről is, a menetrendről is. Igyekszünk a kompromisszumokat előkészíteni, szeptember elején bemutatjuk ezeket önöknek, és talán majd a Strasburgi héten az árnyék jelentéstevőkkel le tudunk ülni, és meg tudjuk vitatni, milyen irányba haladjunk tovább. Itt azonban a minőség a gyorsaságnál fontosabb, de persze igyekszünk minél több felvetést kompromisszumokba ötvözni, azért, hogy ne kelljen végezetül 800 módosítóról szavazni, ez teljesen átláthatatlanná tenni a jelentést. Éppen ezért számítok a kollégák együttműködésére. Még néhány észrevételem van az itt elhangzottakkal kapcsolatban. Egyrészt az import szabályozásokról. Arra tettem javaslatot, hogy regionális kritériumokat alkalmazzunk, azok az országok, mondjuk a szomszédországok, akik a mi szintünkön szabályozzák a ökológiai termelést, itt mondjuk ne folygodjuk el, hogy alacsonyabb a norma. De Afrika, mondjuk Burkina Faso nem tud egyik napról a másikra átállni a szigorúbb ökológiai szabályokra. Számukra is lehetővé kell tenni a fejlődést. De ennél annál fontosabb, hogy az ellenőrzési intézkedéseket megerősítsük, és a bizottság javaslatában itt vannak a gyenge pontok. Itt mutatkoznak a hiányosságok. Nem látom, hogy a bizottság javaslata alapján, és az állatorvosi hivatalt már említették is, hogyan lehet 28 országban az ellenőrzést egységesíteni, és akkor nem is beszélek még a határbeléptetésről, milyen szabály érvényesül Portugáliában és Romániában. Kedves bizottság, hogyha erre vonatkozólag van javaslatuk a tarsójukban, akkor kérem terjesszék ezt elő nekünk, mi tettünk egy javaslatot, de nem mondhatunk egy több száz milliárd eurós piacot két emberrel ellenőriztetni, akik ott ülnek az állatorvosi hivatalban. Hát ez nem fog menni. Mindenképpen biztosítani kell, hogy a fogyasztó bízhasson a biológiai termékekben, hogy ezt most clearing helynek hívjuk, vagy nem, nekem ez aztán tényleg nyolc. De az biztos, hogy hatékony és átlátható ellenőrzést kell biztosítani, máskülönben megrendülhet az ökológiai termékbe vetett bizalom, melyet kivet a fogyasztóvet. A többi kérdést pedig latba kell vetnünk. Látom, hogy az állat egészségügy, az állat jólét és az állatvédelem területén sok elvárást megfogalmaztak a kollégák, de ez a mezőgazdaság egyik legjobban szabályozott területe már ma is. a gazdálkodást minden szigorítás persze nehezíti majd, és meg kell akadályoznunk, hogy egy ágazatot a szabályainkkal elfolytsunk, lehetővé kell tenni azt, hogy az ágazat fejlődhessen. Tehát fontos a két szempontot figyelembe venni. Nem véletlen, hogy az Európai Unióban ilyen sok biológiai import irányul, hiszen az európai termelők nem nagyon lelkesek az átállástól. Túl sok a szabály, túl sok az akadály, éppen ezért meg kell akadályozni, hogy ne szabályozzuk őket agyon, és arra kell a szabályozó rendszerrel ösztönözni a fogyasztókat, hogy álljanak át az ökológiai termelésre. Minden esetre a tanács is egy új javaslatot fog elkészíteni, de az a fontos, hogy mi rendezzük a sorainkat, és elkezdhessük a háromoldalú tárgyalást. Én bizakodó vagyok a sok módosító ellenére is. Köszönöm. Bardzo dziękuję. Köszönjük szépen. Még több optimizmus kínálunk, kívánunk Martin Heuslingnak, és azt hiszem, hogy ezzel ezt a pontot kimerítettük. E, Bár még mindig nem hozottunk semmit a menetrendről, és már is tovább megyünk. A 12-es napi rendi pont megvitatására. A tagállamok számára a géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányuk területükön való felhasználásának korlátozására, illetve megtiltására biztosított lehetőség. Ez a cím ennek a dokumentumnak. Ez egy vélemény, melynek az előadója Albert Dess. És azt hiszem, hogy meg is adhatom Albert Dessnek a szót, azt hiszem, hogy maga az előadó tud a legjobban bevezetni a dolog rejtelmeibe. Albert, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves képviselőtársaim, kedves kollégák. A szakbizottságban ezt a kérdést egyszer már megvitattuk. Mind a hét frakcióról beszélek, és mind a hét frakció egyértelművé tette, hogy a bizottság javaslatát visszautasítjuk. Utasítsuk vissza. Ezért a lehető legrövidebb jelentést készítettem, egy mondatból áll, mely azt mondja, a mezőgazdasági és vidékfejlesztésért felelős szakbizottság, a környezetvédelmi, élelmiszerbiztonság és közegészségügyi szakbizottságot arra kéri, hogy a bizottság javaslatát utasítsa vissza. A szöveget egyébként jogilag is ellenőriztük, de röviden, hogy magyarázza meg, hogy miért kérjük ezt a szöveget. Az Európai Egyesülési Folyamat egyik nagy előnye, eredménye, vívmánya a közös piac, a belső piac. Ezzel a szabályozással, ezen a területen a közös piac csorbulna. A bizottság takarmányokra vonatkozó géne technológiai szabályozása nem keverendő össze a nemzeti szabályozó hatóságok GMO vetés és termelési tilalmával. Mondok egy példát, hogy Rotterdamban például kirakodnak eh, Brazíliából jövő takarmányt, ami GMO takarmány, és ezek Csehországba szállítják őket, akkor ezeket a teherautókat meg kellene állítani a határon. Hát ez teljesen értelmetlen. Nem is értem, hogy a bizottság miért terjesztette elő ezt a javaslatot. Aztán a bizottság javaslatában az szerepel, a javaslat azt ö, ö, arra tör, hogy a tagállamok ö, hogy a tagállamok mutassák meg, hogy milyen oknál fogva akarják a közösségi jogot érvényteleníteni, de hát arról van szó, hogy vagy a közösségi jogba ütközik a tagállami hatóság, vagy a VTO, vagy valamely más nemzetközi szervezet szabályába. Utasítsuk tehát ezt vissza. Ma vizsgáljuk ezt a véleményt. 7. hogy 17-ig lehet benyújtani módosítókat. A mi szakbizottságunk szeptember 3-án szavaz, és az MV-nél a menetrend a következőképpen néz ki. A, ma vizsgálják a jelentéstervezetet. Ott szeptember 16-án eh, így lehet benyújtani a módosítókat, és eh, október 12-én, 13-án vitatják meg, és október 24-én pedig szavaz az MV erről a jelentésről. Hát ennyit tudok mondani, elnök úr, a jelentéstervezet, a véleménytervezetről. Jól értjük ezt. Úgy gondolom tehát, hogy a harmadikára egy rendkívüli ülést kell tartanunk azért, hogy a módosítókat, módosítókról szavazhassunk. Ugye jól értem ezt? Szóval fontos, hogy a naptárainkba előjegyezzük azt, hogy harmadikára, szeptember harmadikára egy rendkívül ülést iktassunk be. Wojciechowski úr, tessék, parancsoljon. Tessék, Wojciechowski kolléga. Elnök úr, Én más véleményen vagyok, mint Desz kollega, tisztelem Desz kollega megközelítését, nagyra tartom őt, de én igenis úgy gondolom, hogy lehetővé kell tenni a tagállamoknak, hogy szuverén döntést hozzanak az ilyen fontos kérdésekben, mint a génmódosított organizmusok, a GM, GMO-k. Persze, a GMO-k termelése tagállami hatáskör, és azt gondolom, hogy ezt ki kellene terjeszteni a takarmányokra is. Az EU egyes országaiban más-más hagyomány alapján gazdálkodnak a gazdák, és vannak olyan tagállamok, akik igenis előnyt látnak abban, nem csak abban, hogy nem termelnek GMO-kat, génmódosított növényeket, hanem a takarmányba se kerül be a génmódosított takarmány, illetve növény dönthessen végezetül a fogyasztó, hogy mely terméket helyezi előnyben, előnybe, és tartsuk tiszteletbe a tagállamok szuverenitását. Az olyan kérdésekben, ahol eleven nem jött létre a politikai egyed, egyezmény, a politikai konszenzus, már pedig a GMO-k egy ilyen terület, fontos, hogy a tagállami hatásköröket meghagyjuk. Tehát, hogyha hiányzik ez az Európai Uniós egyetértés, akkor bizony dönthessenek a tagállamok. Következik ez egyebiránt logikusan a GMO-k termelésének tilalmára vonatkozó uniós szabályokból, melyek lehetővé teszik, hogy az egyes tagállamok dönthessenek, hogy engedélyezik-e, vagy sem. Úgy gondolom, hogy a tagállamok jogát nem szabad korlátozni, csorbítani. Van közös piac, de vannak bizonyos érzékeny területek, ez is ilyen terület. A gémódosított növények mind a termelés, mind a fogyasztás területén nagy ellenállás bütköznek, tehát hogy döntsenek a tagállamok erről a kérdésről. Köszönöm szépen. Petya asszony, tessék. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Nažalost, temeljni cilj zbog kojeg je predložena ova je kontradiktoran sam u sebi. Ennek a rendeletnek az alap célját nem tudjuk ezzel a szöveggel elérni. Ellentmondásos. Az egyik cikk lehetővé teszi a tagállamoknak, hogy korlátozzanak vagy tiltsanak minden gémódosított élelmiszert vagy takarmányt, egy másik cikkben pedig azt kérjék tőlük, hogy a kereskedelmi megállapodásokat tartsák tiszteletben, ami viszont azt jelenti, hogy nem tilthatják be a GMO-k használatát az területükön. Ez ellentmond azzal az elvel, amit a szubszidiaritás jelent, és ellentmond a tagállami szuverenitásnak is. A multinacionális cégeknek lehetsége, lehetőséget nyújt ez arra, hogy több hatalmuk legyen, mint a tagállamoknak. Ezért az Alpok Adria régióban egy kezdeményezést indítványoztam, legyen ez GMO-mentes régió. Több mint 150 Európai Uniós régió már úgy döntött, hogy ők GM mentesek akarnak maradni. Én ezt a rendelt tervezetet nem tudom támogatni. Meggyőződésem, hogy határozzunk meg olyan intézkedéseket, amelyek értelmében a tagáramok dönthetnek úgy, hogy betiltják vagy korlátozzák a génmódosított élelmiszerek és takarmányok használatát is. És a rendeletnek lehetővé kell tenni az ilyen tagállamoknak azt, hogy a kötelezettségeik értelmében, amelyek a nemzetközi kereskedelmi amelyeket a nemzetközi kereskedelmi megállapodások rónak rájuk, ezeken belül a tagállamoknak legyen joga bármilyen feltétel nélkül saját hatáskörben dönteni. Európában nagyon megosztottak a vélemények a e kérdésben. De szerintem lehetséges a kompromisszum. Tegyük lehetővé a tagállamoknak, hogy szabadon döntsenek arról, hogy engedélyezik vagy tiltják a gémódosított élelmiszerek és takarmányok megjelenését a területükön. Ezt ez a rendelet lehetetlené teszi, ezért meggyőződésem, hogy helytelen ez a rendelet, és egy jó javaslattal kéne előállnunk, amely tiszteletben tartja a tagállamok szuverenitását, és amely emellett módosítja a kockázat felmérés eljárását is szerintünk. Az új GMO-k engedélyezését nem szabad folytatnunk, amíg nincs jobb javaslatunk a bizottság részéről. Köszönöm. Hölgyeim és uraim, 12-en kértek még szót, még szót ezen napi rendi pont kapcsán, azért kérek mindenkit, hogy fogják magukat rövidre, mindenkinek egy fél percet adok. Hajtam maguk. Yes, uh, thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Szeretném hangsúlyozni azt, amit Desz úr is mondott. Teljes mértékben egyetértek a módosítójával. Támogatom, az ALDE is támogatja. Ugyanazért, amit ő is mondott. De azt is szeretném megemlíteni, hogy tetszik vagy nem az EU mezőgazdasága nagyon függ a GM takarmány importtól. Tehát ha megpróbáljuk ezt kockáztatni, akkor az a takarmányozó ágazat és az állattenyésztés számára is veszélyes lehet. Az EU-s egységes piacról van szó. Látom, hogy néhány ország azt mondja, néhány kolléga azt mondja, hogy a GM esetében ugyanezt tettük, de a termelés és a takarmány nem ugyanaz. A termények, vagy az, az, az áruk, azok mozognak. És itt ez problémához vezet. Az áruk szabad áramlása miatt. Mert ez a nagy Európai Uniós egységes piacot most már veszélyezteti. A bizottságnak azt mondom, hogy jó, ha ezt a javaslatot elfogadjuk, akkor milyen alapon akarják betiltani, vagy korlátozni, engedni a GM termékek használatát. És ezt nem tudják megmondani. Annyit mondanak, hogy tudományos alapú, de szerintem ezt ne a tagállamok tegyék meg, hanem az EFSA. Pan Zolo. Zola úr, tessék. Sí, grazie, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy ez a lehetőség, amelyet az egyes tagállamoknak akarunk megadni, ez egy téves lehetőség, hiszen gondoljunk csak két tényezőre, a javaslat két tényezőjére. Ez a mechanizmus lehetővé tenné a tagállamok számára, hogy megakadályozzák a génmódosított takarmány bevitelét, azonban három hónappal a hatályba lépés előtt a termények még beléphetnének az országba, bevihetőek volnának az országban. És ilyen módon bizony komoly gazdasági kárt is szenvedhetnének az importőrök. Persze itt az egységes piac gondolatát említik többen, ugyanakkor hogyha egy tagállam megtiltja ezen termények bevinetelét a területére, akkor azonnal a VTO döntő bíróságához fordulhatnak a többiek. És ugyanaz a bizottság, az Európai Bizottság, amely engedélyezte az Európai Unió ter- területére a termék belépését, egyszerre csak a saját szabályával lehetővé tenni, hogy a tagállam ezt a saját területére megtiltsa a bevételét. Úgy gondolom tehát, hogy ezzel azoknak a malmára hajt, hajtsuk a vizet, akik mindig a tagállami hatáskörre mutogatnak, ezzel érvelnek, de voltak éppen nem érhetnek el semmit. Pani poseł Hojbus képviselő asszony, tessék. Köszönöm szépen. Egyetértek én Desz kollégával abban, hogy ezt a javaslatot vissza kell utalni. Nem mondj, de az, hogy visszautaljuk és nem mondjunk semmit, ezt hibás megközelítésnek tartom. Európában az a probléma, hogy az emberek nem akarják, hogy a, a élelmiszerükben GMO-k legyenek. Juncker ezt ígérte. Nem engedélyezik a GMO-kat, hogyha az emberek ezt, az állampolgárok ezt nem akarják. Szóval, ha a problémát meg akarjuk oldani, akkor már ez engedélyezési eljárásnál és a kockázat értékelésnél kell belépnünk a rendszerbe. Sok jó eljárás áll rendelkezésünkre, ugyanis jelenleg sok tagállam az EFSA-hoz fordul, az Élelmiszerbiztonsági Ügynökséghez fordul, de ezeket a felvetéseiket elutasítják. Ezért úgy gondolom, hogy eljött az ideje annak, hogy egy megfelelő tudományos feltérképezés után olyan ö, kereteket határozunk meg, amelyek alapján az EFSA sem kényekedve szerint ítélhet, hanem határozott, világos, kiszámítható kritériumokat alkalmazzon. Ráadásul a növények, növényi takarmány területén um, lehet dönteni, de az állati takarmány területén még nincsen címkézés, nincsen, még nem vezettük be a címkézés lehetőségét. Tehát úgy gondolom, hogy az állati eredetű takarmány címkézésének rendszerét is be kellene vezetni. Azt kérem a bizottságtól, hogy olyan javaslatot készítsen elő, mely megfelelő elemzést tartalmaz. Nem tudom, mi megnézték a dokumentumot, itt ki vannak feketítve szövegek, nézzék, olyan, mintha valaki cenzúrázta volna a szöveget, pont a GMO-k engedélyezéséről szóló passzusok vannak kihúzva. Kérem tehát a bizottságtól, hogy egy olyan dokumentumot adjon számunkra, amely nem egy ilyen patchwork-szerű, egy ilyen toldozott-foldozott megoldás biztosít Európa számára, hanem egy egységes szabályozást. Köszönöm szépen, Jár úr. Hát, Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy máshol kellene neki durálkodni a kérdésnek. Ne bocsatkozunk itt érzelmekbe. A vetőmag kompromisszummal, ugye a vetőmag ügyében a bizottság és a tanács eh, körbe-körbe haladt, eh, nem találtak megoldást, és aztán egy úgynevezett kompromisszumot kötöttek. Persze a reálpolitika fontos, és azt gondolom, hogy ez a javaslat, ez nem alkalmazható. Hogyha valaki ezt végig gondolja, hogy mindenki dönthessen, akkor ez szépnek hangzik, de gondoljátok végig a dolgot. Európában határellenőrzésre volna szüksége. Személyi forgalmat is ellenőriznünk kellene. Mit tudom én, hogy mit tett a gazdálkodó a saját kis teherautójára. Lehet, hogy szója génmódosított szója bab van a szállítmányban. Szóval ne hagyjuk magunkat az érzelmeink által elragadtatni. Nézzük higgadtan az ügyet, és akkor, ha higgadtan tekintjük az ügyet, csak az előadó javaslata követhető. Még egyszer mondom, higgadjunk le, béküljünk meg, nézzük a tényeket, és ez alapján csak azt mondhatjuk, hogy a jelentéstevő javaslat az egyedüli követhető alternatíva. Parancsoljon. Eléggé dús lett az a vita, és talán a bizottsághoz hozzá akar szólni. Ők is elég érzelmesek lesznek Ered Garcia asszony parancsoljon. Gracias. Eh, afortunadamente hoy no estamos hablando sobre. Köszönöm a szót. Nem tudom, hogy az emberek akarnak-e GMO-t enni, de ennek hála nagyon sok diabetikus diabéteses uralni tudja a saját vércukor szintjét. Hála Istennek. Ezért ez a vita nagyon egyértelműnek tűnik, de nagyon kevés a tudományos alapja. Az importokról beszéltünk, és nagyon sok um, állat, állattermelő nagy, függ az uh, importtól. Ha az állatokat etetni akarjuk, és az embereket etetni akarjuk, akkor szükségünk van az importra Sokaknak nem tetszik a GMO, ez igaz, de tudományos adatok és egyértelmű címkézése van szükség, hogy az emberek tudják, hogy mit kaptak. És amint egy élelmiszert jóvá hagyott az EFSA, akkor jogi biztonságra van szükség. Én attól tartok, hogy a bizottsági javaslat különösen ennek következménye az egységes piacra nem teremti meg ezt a jogi biztonságot a lakosság számára. A nemzetközi elkötelezettségek ahogy Batia úr is hivatkozott rá, azok, is, azok sem teljesítik a kívánságokat. A bizottság azt, azt, azt próbált elérni, hogy a tagállamokat teszi elő, e, előtérbe, és az, az egységes piacnak ad értéket. Teljesen támogatom az előadó álláspontját. Szerencsére az európai polgároknak van mit enniük. Szandra asszony parancsoljon. Bueno, eh, gracias, presidente. Yo, en primer lugar, eh, quiero... Köszönöm, elnök úr. Először is hangsúlyozni szeretném, hogy nem korrekt azt mondani, hogy az állattenyésztés a GM takarmányokon függ az iparág egy része lehet, hogy így, így e, ezektől függ, de vannak alternatívák. és e, meg kell kérdőjelezni az import szükségességét. Amikor takarmányt importálunk, tudjuk, hogy a saját tejtúrmerésünket finanszírozzuk, és az történik, hogy a kis és középvállalkozókat teszi tönkre, és a piacot is, ezért nagyon sokat beszélünk a szolidaritásról, de szerintünk nem igazán jelenik ez meg a tevéken, cselekedeteinkben. Ránk kényszerítik a GM takarmányokat, de a hagyományos termelés már nem GMO, teljesen elegen van ezekből a hazugságokból, amelyeket bölcsességként próbálnak előállítani. Hozzáférünk továbbra is olyan import takarmányokhoz, amelyek nem génmódosítottak. Um, ne hazudjunk ezt, ezt illetően. A bizottsági dokumentumot nem, nem szabad komolyan venni. A bizottság olyan feltételeket ró ki, amelyeket nem tudunk teljesíteni. A bizottságnak egy másik javaslata kell előállnia, amely ő, te, valódi garanciákat teremt, és a tagállamok be tudják tiltani a GMO-t, hogyha nem, nem felel meg nekik a GM lobby állhat a javaslat mögött. Azt mondják, amit, azt mondják, amit akarnak. Igazságnak jelenítik meg azt, amit szeretnének elérni, és csak nevet, nevetnek rajta. De nevessenek tovább, hölgyeim és uraim! Nem elég bátrak önök ahhoz, hogy tudományos kísérleteket és tudományos kutatást követeljenek, amely megmutatja, hogy a GM károsítja az emberek egészségét. Az Egyesült Királyságban például egyértelműen támogatták ezt a kutatást. Sokan részt vettünk ebben a vitában, mert évek óta ezzel foglalkozunk, ezért nagyon komolyan kell venni a kérdés, hiszen nagyon sok minden forró kockán, az egészséghez való jogunk, a biodiverzitás védelméhez való jogunk, ezek a központi kérdések, ezért kell komolyan venni most ez egyszer. Bardzo dziękuję. Pan... Köszönöm szépen. Most pedig Lena Caputo. Grazie. Köszönöm, elnök úr. Én is azok közé tartozom, akik úgy gondolják, hogy a bizottság javaslata bírálható. Az egész engedélyezés GMO engedélyzés rendszerének reformját ma hosszú ideje nyomon követjük itt az Agriban, és azt látjuk, hogy a GMO-k engedélyezése renacionalizálódik, nemzeti hatáskorba kerül, ugyanakkor ez ö, torzítja a belső piacot. Po, torzítja a piacot, ö, és eltorzítja a konkurencia helyzeteket is. Ez az egyik probléma. A másik probléma pedig abban rejlik, hogy a tagállamok kényük kedvük szerint utasíthatják vissza a GMO-k behozatalát, tilthatják be a GMO-k vetését, termelését vagy behozatalát, de ugyanakkor az államok döntése ellen nincsen jogorvoslati lehetőség. Úgy gondolom, hogy a bizottság javaslata nem javít ezen a helyzeten, tehát egyetértek DESZ kollégával a tekintetben, hogy utasítsuk ezt vissza. Úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság elvesztegetett egy lehetőséget, és arra volna szükség, hogy a GMO-k engedélyezésének teljes folyamatát áttekintsük újra. Köszönöm szépen, Egnyúr. Köszönöm, elnök úr. 15 éven keresztül az EU-s intézmények kudarcot vallottak, nem tudtak megoldásra jutni a GM termesztésről és vimportról. Kudarc. Akkor most ez a parlamenti bizottság mit akar? Most ezt a lehetőséget akarjuk elutasítani, hogy rábízzuk a tagállamokra, hogy döntsenek. Szuverén, megválasztott kormányok vannak, az Európai Unióban képesek meghozni ezt a döntést, gondolhatnánk, de önök szerint nem. Tehát ismét el akarják utasítani ezt, és az európai intézményekre akarják bízni. De hát mit csinált a másik két intézmény az elmúlt 15 évben? A bizottság mindig azt mondta, hogy ó, ó, tudományos bizonyítékra van szükség, tesztre, tesztre. De nem tattak, tanultak még olyan bizonyítékot, olyan tesztet, amely ö, bebizonyította volna, hogy ö, ártalmasabb a GM termék, mint a nem GMO. Úgyhogy megint a helytelen a választ próbálják lenyomni a torkunkon, és most visszaadjuk nekik a labdát. Aztán ott van a tanács. Mit csinál a tanács? Akik ők, az a nagy, nagyon felelős 15 miniszter, csak tartózkodnak, elsétálnak a problémától, és nem vállalják a felelősséget. És miért? Azért, mert semmit nem tudnak elfogadtatni, mert utána a bizottság megint visszaüti nekik a labdát. 15 éven keresztül nem tudtunk döntést hozni, úgyhogy szerintem bízzuk a dolgot a tagállamokra, és a kollégáik. szégyeljék magukat, hogy ezt nem engedik meg. Ważne, że piłka jest w grze. Pan pos, pani poseł Neutscher. E, valóban elrugtuk a labdát persönliche Meinung ist, dass wenn wir GVO nicht auf unseren Feldern wollen, dann dürfen wir es ab. Persze, de azt sem engedhetjük meg, hogy mások számunkra GMO-kat termeljenek, ez az én személyes véleményem. De nem a saját nevében, hanem Susanna Mielior nevében szólalok fel, aki már nem tud itt lenni. Ő foglalkozott a kérdéskörrel, és jelzem, hogy kollégám úgy gondolja, hogy DESZ előadó javaslatát kövessük. Ez a javaslat nem közös piac konform és nem végrehajtható. Szóval mi is támogatjuk Dessz urat, de még egyszer el szeretném mondani, hogy meg kell gondolnunk az egész rendszert, át kell gondolni. Németországban azt szoktuk mondani, hogyha nem akarsz valamit tenni, akkor mással se cselekedj ezt meg, hogyha le lehet ugyan fordítani ezt a szólásmondát. Egy szóval, ne exportáljunk GMO-kat, hogyha magunk nem akarjuk termelni ezt. Köszönöm, Goseszka asszony, tessék parancsoljon. Szanowni Państwo, ja gratuluję. Hölgyeim és Uraim, köszönöm szépen. Volt valaki, aki azt mondta, hogy szégyenkezve, hogy a GMO veszélyes. Vannak független kutatások a kérdésben, de azok, akik ezzel a kérdésekkel foglalkoznak, azok gyakran agresszívá válnak. Tudjuk, hogy a GMO ártalmas, már Hippokrates is elmondta, hogy a gyógyszereket az élelmiszerekkel nem szabad összekeverni. A GMO valóban egészségre, de ami a közös piacot illeti, nem szabad rákényszeríteni az európai fogyasztókra. Biztos vagyok abban, hogy ők nem akarják ezt a tányérjukba kap, kapni, csak a politikusok azok, akik akik, akik koncernek, koncernek értékeit képviselik. Tudom, az én országomban, Lengyelországban lehetőség van arra, hogy tilalmat vezessünk a GMO-k ellen. Ez egy ökológiai gazdaság, és annak örülnénk, hogyha lengyel, lengyel gazdák egészséges terményeket állítanának elő, egészséges élelmiszereket. Ezért a bizottsági javaslat nem tökéletes, de ennek visszaküldése nem megfelelő megoldás. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hát szól következik. Ja, ma muss sich mal in Erinnerung rufen, emlékeztessük magunkat, hogy miért javasolt a bizottság ezt a javaslatot. Hát azért, mert Juncker úr a, a, a, a saját programjában azt mondta, hogy demokratikusabbá akarja tenni a szabályozást. Hát most kivételesen egyetértünk azokkal, akik a gén technológiát amúgy támogatják, hogy ez nem végrehajtható ez a szabály. Azt hiszem, hogy a bizottságnak mondom ezt, hogy egy olyan javaslatot akartak előterjeszteni, amit mindenki visszautasít. Nem egy reális javaslatot terjesztettek elő, mert Juncker úr nem tartja be az ígéretét. Különben teljesen másként kellett volna szabályozni ezt a kérdést. És hogyha komolyan gondolják, hogy demokratizálják a folyamatot, akkor másként kell eljárni, bár a többség nem akarja ezt, hiszen a tagállamok intanak olyan szabályokra, amelyeket amúgy nem kellene elfogadni. Tehát, hogyha többség, figyel, többség véleményét veszük figyelembe, akkor más szabályra van szükség. Kedves Albert de ez a javaslat így nem működőképes. De ne mulasszuk el a lehetőséget arra, hogy mi szakbizottságként azt mondjuk, cserében viszont, kedves Európai Bizottság, ez a mi javaslatunk, és aztán lássuk meg, hogy a bizottság képes-e, hajlandó-e arra, hogy egy javaslatot előkészítsen. De mi ne merüljünk ki abba, hogy azt mondjuk, hogy ezt visszautasítjuk. Nem, hanem egy alternatívát mutassunk fel, máskülönben a bizottság jegeli az egész ügyet, egy fiók mélyére zárja. Az egész folyamatot ellenőrizhetővé kell tenni, ennek az esélye most nyílt meg, és ezt az esélyt ne játsszuk el. Hogyha most kedves Albert de ezt visszautasítjuk, visszaküldjük a bizottságnak, akkor nagy szolgálatot teszünk a bizottságban ülőknek, azt gondolom, hogy tisztességtelen, unfair, hogy Juncker a nekünk a zöldek frakciójában tett ígéretekkel bánik. Egy ilyen abszurd javaslatot terjeszt elő, mondván függefelevélként, hogy tessék itt a javaslat nektek. Szó. Köszönöm szépen. Ferran, kollega. Oui, merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Nagyon sok kétségem van ez a jelentéssel kapcsolatban nem látjuk a fától az erdőt. A tagállamoknak akarunk szabadságot adni, de ezzel a GMO-knak a malmára hajtjuk a vizet. Jelentéstevő úr, szinte teljes az egyhangúság a terv és a jelentés ellen a, a képviselők körében. De miért menjünk a képviselők és a népek véleménye ellen? Az Európai Unió zsákutcába vezet bennünket. Ez gyakran előfordul, és más elfogadandó dokumentumok esetében is előfordul. Az állampolgárok többsége ellenzi a GMO-kat. Látjuk azt, hogy a határai az Európai Bizottságnak. Ez már, ezt már mások is elmondták, és gratulálok azoknak, akik elismerték. Nagyon sok lobby, politikai és gyógyszeripari lobby van, amely próbálja átnyomni az ő véleményüket, az ő érdeküket az Európai Bizottságon. Igen, az USA-val való szabadkereskedelmi egyezmény is ide kapcsolódik. Szerintem egy oldalról a tagállamoknak adjuk meg azt a lehetőséget, hogy tiltsák be vagy ne a GMO-kat és a GM takarmányokat, más oldalról viszont az államok Végső soron a szabadkereskedelmi egyezmény hatája alá fognak tartozni. Tehát alkalmazhatatlan lesz ez a javaslat. Nem látom azt, hogy a tagállamok hogyan fogják tudni majd ezt a döntési jogkört gyakorolni, hogyha elfogadjuk a másik szerződést. Itt az Európai Parlamentben úgy kell tennünk, hogy az ilyen érzékeny kérdésekben adjuk meg a népnek is a lehetőséget, hogy hozzászóljon. Köszönöm. Köszönjük szépen, Dantán kollega. Köszönöm, elnök úr. Én úgy gondolom, hogy az orvosi közösség is nagy érdeklődéssel nézi, hogy mit teszünk a GMO-kkal kapcsolatban. Hiszen a mezőgazdasági kutatás kérdésén már túlléptünk, és most egy világos irányt vettünk. Ahogy a jelentéstevő is mondta, világosnak kell lennünk nekünk is a saját intézkedéseinkben ez alkalommal a, tár, a tápanyagok és a táplálékok piacra bocsátásában. Most akkor vagy szabadon lehet kereskedni a belső piacon, vagy ne legyen belső piac. Erről kell dönteni. A jelenlegi javaslat ennek ellenében megy. Úgyhogy nem tudom Albert Dess javaslatát értelmezni. Oui, merci, président. Köszönöm, elnök úr. Danten úr nyomán én is szeretném elmondani, hogy az elhangzottakhoz csatlakoznék. Demokratikusnak kell lennünk, az Európai Bizottság a demokratikus átláthatósággal próbálja indokolni a javaslatát. De hogyha egy kicsit mélyebbre nézünk, akkor azt látjuk, hogy micsoda kudarcokat vallott az Európai Unió az állampolgárok szemében. Nem tarthatjuk fent a Dal Desz úr javaslatát. az Európai Bizottság javaslatát nem tudjuk egész egyszerűen csak befogadhatatlannak nyilvánítani, hanem a, a valódi megvalósításnak az útjait kell keresnünk. Buda úr kap szót. Nagyon röviden. Úgy tűnik, hogy már többség állt össze DESZ úr jelentése mögött, és hogy a kollégám mondta korábban, a bizottsági dokumentum Ennyi szóval nem tökéletes. Nem lehet olyan formába hozni, amely alkalmazható lesz a tagállamokban. Ne, fe, ne feledkezzünk el egy nagyon fontos dologról, kollégák. Ma az Európai Unióban beimportáljuk importáljuk és használjuk a génmódosított eh, eh, anyagokat Argentinából és más államokból, ezért legyünk következetesek a döntésünkben. Ha úgy döntünk, hogy ezek a termékek megkárosítják a fogyasztókat, akkor tiltsuk be az importot az egész Európai Unióban. Különben nem járunk el tisztességesen azokkal a gazdákkal Argentinában, akik GM szóját termelnek, ezért legyünk következetesek, és tegyük lehetővé a GM, GM anyagok importját is. Nikolson kollega következik. Nem akartam szót kérni, de eléggé megosztott a parlament ebben a kérdésben. A saját személyes véleményemet szeretném elmondani. Um, sok mindent hallottam a távoli vidékekről. Az, az igazság, hogy a bizottság nem szeretném a bizottságot védeni, de a bizottság eh, előállított egy szavazlatot, javaslatot, és ebben, ezzel a tanács nem tud egyetlen a tagállamok, nem hajlandók állást foglalni, sokan tartózkodnak, nem akarnak döntést hozni, és, és mi csak frusztráltak vagyunk. Nem lehet azt mondani, hogy betilthatjuk a GM szóját Argentinából vagy az Egyesült Államokból, az intenzív ágazatok tönkre mennének. Próbáljuk meg a valósága felvenni a kapcsolatot, nézzük meg, hogy mit, mit javasolt Desz úr. Az igazság abban van, hogy akár tetszik, akár nem, nem dughatjuk a fejünket a homokba, és amíg Ez, ez vitatkozunk addig az Európai Unió csak, ne, csak maga vágja a fát, és nem tud döntést hozni. Köszönöm szépen, most pedig a bizottság képviselőjét kérem, hogy szóljon hozzá. Radislav Mika, parancsoljon. Thank you very much, Mr. Chair. Köszönöm, elnök úr, és tisztelt képviselők. Hallották a legutoljára véleményemet, nem szeretném ezt elismételni. Nagy érdeklődéssel hallgattam a mai vitát, és azt kell mondanom, hogy, hogy nagyon örülnék az egy, egyetemű visszautasítás mellett, hogyha igazolni is, alátámasztani is tudnák a visszautasítást, mert ez sokat segítene mi munkánkban. De mielőtt ezt megmagyarázzák, hadd mondjak el pár dolgot. Azok az érvek, amelyeket már ismételtek, nagyon hasonlóak, vagy azonosak azokkal, amelyeket már hallottunk. Van ö, némi félreértés. Amikor arról beszélünk, hogy korlátozhatjuk, vagy betilthatjuk a használatát, akkor nem az import korlátozásról vagy tilalomról beszélünk. Számos hozzászóló azt mondta, hogy különleges intézkedésekre van szükség azért, hogy az importot betilthassák. Ez nem szerepel a javaslatban. Nem lehetséges megállítani a GM élelmiszerek és eh, takarmányok szabad mozgását az eh, önöknek benyújtott javaslat alapján. Ennek alapján csak a felhasználást lehet eh, korlátozni az adott országban, adott területeken. Sok hozzászólás foglalkozott azzal, hogy mennyire fol, fol, foltozott a um, egységes piac, és hogy ezt tönkretenné. Felhívnám a figyelmet arra, hogy a jelenlegi helyzetben és ez nem el, elméleti lehetőség, ez többször megtörtént. A jelenlegi GM jogszabály opciót ad a védelmi záradékokra, hogyha egy tagállamnak kétségei vannak a GM termékek biztonsága illetően, amelyek tudományos eredményeken alapulnak, akkor alkalmazhatja ezt a biztonsági záradékot, és ez azt jelenti, hogy amíg azt meg nem oldják ezen a területen, a génmódosított élelmiszerek eh, és eh, takarmányok használata tilos. Ezt a helyzet, ez a helyzet már előállt. Egészen máig senki nem jelezte, hogy ez probléma az egységes piac, piacon. Ma azt javasoljuk, hogy egyetem, hogy valós nem álvita legyen. Nagyon sajnálom, hogy ilyen egyetemen fogalmazok. A lényeg az, hogyha nem tesszük lehetővé azt, hogy elmondjuk, hogy be akarjuk tiltani, mert az embereknek nem felel meg, az fog történni, és láttuk a múltban is, hogy az áltudományos érveket használják fel azért, hogy a biztonsági záradékra hivatkozzanak, és akkor megyünk oda-vissza az EFSA-hoz, és a végén, amire alapozunk, az nem igazán tudományos aggodalom. A valós vita helyett, amely eldönti, hogy társadalmi problémáról vagy tudományos problémáról van-e szó, amit szeretnénk elérni ezzel a javaslat, továbbra is azt a játékot játszunk, hogy ez egy tudományos vita, ami tévedés. Ezért meg kell adnunk a lehetőséget a polgároknak, akiknek lehetnek etikai, morális vagy egyéb problémáik, amelyeket a 36-os cikk meghatároz, aminek alapján azt mondhatják, hogy nem akarják ezt a terméket. Nem értek egyet azzal a kijelentéssel, hogy gyakorlatilag nem lehetséges a tiltást kihelyezni. Többször elmondtam, hogy a jogi szolgálat révén lehetséges ezeket a feltételeket kihelyezni, lehet betiltani, vagy korlátozni a GM termékek használatát. Nagyon egyetértek azokkal, akik azt mondták, hogy le kell állítani ezt a játékot, amikor nem tudjuk egyértelműen megmondani, hogy mit akarunk, vagy mit nem akarunk. És anélkül, hogy további részletekbe mennék, szeretném, egy, szeretnék egy allegóriát felhasználni. A vita, ez, vita itt kriti, kritika, amit a bizottság javasolt, az egy pohár, ami vagy félig üres, vagy félig tele van. És hogyha az emberek azt gondolják, hogy, azt gond, eh, hogy, hogy ez a pohár teljesen tele van, a, a közösség másik fele pedig azt, azt mondja, hogy teljesen üres ez a pohár. Ezt nem lehet megoldani. Nagyon örülnék. Eh, ön azt mondta, hogy szívesen megvitatná a saját javaslatát. Minden támogatást megadok, mindent adatot átadok, minden konzultációt lehetővé teszek, éjfélkor is meg, el, el, eljövök ide, és minden információt átadok, eh, ami szükséges mert én kijelentem, és ebben egészen biztos vagyok, hogy minden opciót teszteltünk a rendszerünkben, ez az egyetlen lehetőség, amelyet javasolni tudunk. Visszautasíthatják, ha visszautasítják, akkor visszamentünk oda, ahonnan indultunk, és akkor onnan elő, előről kezdjük. De ezt nagyon egyetemen el kell mondani. Ha visszautasítják, akkor nincsen egyéb opció, mint felajánlatok. Köszönöm szépen. Köszönöm én is.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 de racionális, okos döntéseket várnak tőlünk, és azért vagyunk most itt, hogy cselekedjünk, és én nagyon szeretnék megoldást találni. Azt kéne megnézni, hogy mit tehetünk ebben a helyzetben hogy elfogadjuk azt, amit a polgárok többsége, fogyasztók többsége szeretne. Nem, nem élhetünk ilyen a irreális világban. De Köszönöm, elnök úr, köszönöm minden kollégának, aki hozzászólt. A bizottságnak címezve azt mondanám, és ezt erről megfeledkeztem bevezetőmben, hogy például a javaslatukhoz nem csatolták a szükséges hatástanulmányt, amely alapján legitimálhatnák a kezdeményezést. Ez pedig a jobb jogalkotásról szóló és átláthatóságról szóló új bizottsági tervezetnek is ellentmond. Már ez elég ok van arra, hogy visszadobjuk ezt a javaslatot. De néhány konkrét pontra még válaszolnék. Megállapítom. Sok új kolléga ül itt a szakbizottságban februárban, Brazíliában jártam, a német Bundestagban pedig tíz évig a német-brazil parlamenti ö, közös ö, képviselő klub elnöke voltam. Szóval Brazíliában olyan farmokon jártam, ahol 2000 hektáron GMO-kat termelnek, és azt mondták, hogy nem érdekel, hogy mit csináltok. Ö, Kínában öm, tudjuk eladni a szóját, egy százezeres sertés telepet pillanatok alatt felépítenek, egy hét alatt megadják az engedélyt. Mire? Azt mondtam, hogy 1976-tól 2008-ig Európában a hústermelés 6%-kal nőtt. Ázsiában 367%-kal. Hogyha nem rendelkeznénk ezzel a ezekkel az importokkal, akkor oda e, települne az állattartás a világon, ahol a saját állat- és növényvédelmi szabályaink nem érvényesek. Tehát voltak éppen az állattartást e, és az állatok kárára döntünk, hogyha itt túlzottan szűkmarkók vagyunk a GMO kapcsán. Végezetül a GMO tilalomnak mi a vége? A legnagyobb, a legtöbb sajt termelő Európában géntechnikailag módosított anyagokat használ. Egész egyszerűen mit szeretnétek, hogy betiltsátok az egészet, és a tejtermelők tényleg csődbe menjenek? Ez volna kívánságotok? Hát, hogyha ez méreg, akkor viszont meg kell állapítani azt is, mondjuk a külképviselőnek, hogy mely országokban engedélyezik a GMO-kat, hogy ezekben az országokban el lehessen beutazni az európai állampolgároknak. Egy szóval, még egy kérdésem van Dozérszk asszony. Az inzulin 95 százaléka géne módosított előállítás alatt. Így állítják elő. Ezt is be akarják tiltani, akkor sok tízezer cukorbeteg halálos ítéletét mondja ki, aki nem kap elé pinzalint. Ha ez tényleg a GMO-k egy ilyen súlyos méregnek tekinthetőek, hát akkor látni kell, hogy a gyógyszerek mintegy 50%-át géntechnológiailag állítják elő. Szóval úgy gondolom, hogy túl rövidlátó ez a vitam, és a bizottságnak azt, csak azt mondhatom, hogy ezt csak visszautasíthatjuk ezt a javaslatot, elég munkatársa van a bizottságnak, hogy jobb javaslatot készítsen elő. Köszönöm szépen. Várunk az Európa, Európai Bizottság jobb javaslatára, és már is rátérünk a 13. napi rendi pont taglalására. Bocsánat, még megadom a kollégának a szót. Desz úr hozzá engem szólított meg, én pedig azt mondtam, hogy a saját vélemény alapján méreg a GMO. És egyetlen európai intézmény sem folytat kellő kutatást arra vonatkozólag, hogy megvizsgálja a GMO-k hatását. Nem akarom az emberektől megvonni az inzulint, de egy dolog a laboratóriumban előállított GMO, a másik pedig az, hogy a környezetbe beengedjük, a természetbe beengedjük a GMO-kat. A legtöbb fogyasztó nem akar GMO-kat fogyasztani. Nekem is van egy kérdésem önhöz, Dessz úr, hogyha itt a közös piacról beszélünk, akkor Miért engedélyezzük meg azt, hogy a lengyel gazdák sokkal kevesebb köz, közvetlen kifizetést kapjanak, támogatást kapjanak, mint a német gazdák? Hát láthatjuk, hogy ez a bizonyos közös piac, a belső piac nem is annyira közös, nem is annyira egyenlő feltételeket biztosít a termelők számára. Ceterum cenzeu, tiltsuk be a GMO-kat. Megfelelhetett, hiszen személyében említették önt, de most már ne bonyolódjunk ebbe a témába. Jó, rendben van, de szól csak egy mondat még. Engem is. Köszönöm, elnök úr, hát engem is személyesen megszólítottak, éppen ezért csak a agrárreform kapcsán el szeretném mondani, hogy azért szálltam sítikra, hogy a Kelet-Európában lévő országok nagyobb támogatásokat kapjanak. Lettországban az egyik legmagasabb állami kitüntetést kaptam azért, mert azért kardoskodtam, hogy a gazdálkodóknak juttatott kifizetéseket megemeljék. Én már mindig is azért szálltam sípkére, hogy minden hektár ugyanazt a támogatást kapja Európában. Köszönjük szépen! Ezt egyébként megerősíthetem, így, így volt és én is, mi is köszönettel tartozunk Albert Dess kollégánknak. 13. napirendi pont az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése. Denano kollega a véleménye előadója. Ő egy véleményt készített, ővé a szó. Elnök úr, kedves kollégák, május végén javasoltam önöknek azokat a prioritásokat, amelyeket a 2016-os költségvetésre szakbizottságunk javasolhatna. Akkor konkrét számaim még nem voltak a költségvetés tervezésről, de most már megvannak. Úgyhogy nagyon rövid menetrend alapján kell majd döntenünk a költségvetés tervezetről az elkövetkezendő hónapokban. A módosítók benyújtásának határideje július 23, a szakbizottságunkban szeptember 3-án szavazunk, tehát mindjárt az első héten a nyári szünet után. Nagyon kevés időnk van tehát, hogy kompromisszumokat találjunk a szakbizottsági szavazás előtt, ezért a Strasburgi hét alatt összegyűjtöttem a jelent, az árnyékjelentéstevőket, és bemutattam nekik a jelentés tervezetemet, és megkértem őket, hogy a lehető leghamarabb próbáljuk meg közelíteni az álláspontjainkat. Milyen javaslatokat szeretnék önök elé tárni, amit a Költségvetési Szakbizottságnak javasolhatnánk. Hát sajnálatos módon a 2016-os költségvetés szokás szerint folyamatosan csökken a legtöbb költségvetési sorban. Sajnálatosnak tartom ezt a csökkentést természetesen, és meg kellene állítanunk ezen túlmenően néha 0,01%-os a kötelezettségvállalási előirányzatok csökkenése és 0,02%-os csökkenés a kifizetési elő ö, kifizetések csökkenése, tehát ez egy enyhe csökkenés. 1,2 milliárd eurós kerettartalékot hagy a 2016-os költségvetési tervezet, ez piaci vagy egészségügyi válságok esetében szabadítható fel. Azt kérem nyilván, hogy például a tejre vonatkozó extra bevételeinket csoportosítsuk ide. Ne tűnjenek el azok a pénzek máshol. Nagyon sok tagállam ígéreteket tett, amelyet az új kap tett lehetővé számukra. 2,8%-os kötelezettségvállalások, 8%-kal nőtt a kötelezettségvállalások a vidékfejlesztési támogatás tekintetében. A 2007-13-as időszakhoz képest a 2014-20-as más jellegű, ezért ez a növekedés. A vidékfejlesztés nagyon fontos, hogy egészséges és kedvező környezetünk legyen. Ami a piaci intézkedéseket illeti, sajnálatos módon a, az intervenciós kifizetések csökkentek, és az Európai Bizottság új eszközöket nem irányozott elő az orosz embargó kárenyhítésére szeretném felhívni a figyelmet arra is, hogy fontos felkészülni arra, hogy új piaci válságok vagy egészségügyi válságok merülhetnek fel. Gondolok például a Xylella fastidiosa baktériumra, amely már így is nagyon sok ágazatot érintett. A mezőgazdasági piac liberalizációja miatt egyre nehezebb a gazdákat megvédeni az áringadázásoktól. Az iskolai gyümölcs és zöldség, mint tájprogramoknak sajnálatos szintén a költségvetés csökkentése szerintem nagyon fontos lenne egyszerűsíteni ezeket a programokat, hogy hozzáférhetőbbek és hatékonyabbak legyenek, de nagy sikere tudhatunk be ennek a programnak, úgyhogy szerintem érdemes lenne fenntartani a 20 millió eurós növelést e programok esetében. A bizottság és a tagállamok is úgy gondolják, hogy ha a válságra előirányzott összegek nem kerülnek felhasználásra, akkor azokat az a gazdák támogatására kell fordítani. Az élelmiszerbiztonság is profitálhatna egy kicsit több pénzből az európai mezőgazdaság jelen pillanatban elégséges költségvetéssel rendelkezik ahhoz, hogy fenntartsa a versenyképességét, a fenntarthatóságra vonatkozó célkitűzéseket, és kérem, hogy ezeket a forrásokat valóban bocsássák is rendelkezésre, és tartsák fel a bizottság részéről. Már csak arra szeretnék emlékeztetni, hogy a módosítók benyújtásának határideje június 23-a, kompromisszumok 31-ére várhatóak, hogy szeptember 3-án tudjunk szavazni. Proszę Państwa, mamy zgłoszone sześć osób. Pan poseł Nikolson, Rodę, Wiegas. Hotą kiertek słów. Caputo, sześć osób. Maksymalnie Minuta. Minuta. Max egy percet kap mindenki. Hiszen még a bizottságnak is szót kell adnunk, és aztán még az előadónak. Egy perc, tessék. Nikolson képviselő parancsolja. Köszönöm, elnök úr. A bizottság a biztos meghallgatása során azt mondta, hogy a mezőgazdaság nagyon fontos lesz, a költségvetést meg kell védeni, a tanácssal való folyt, tárgyalások után úgy tűnik, hogy mégis csökkentették a költségvetést. Néhány javaslatot szerintem túl gyorsan, túl messzire ment. Persze bölcsen kell lehet költeni az adófizetők pénzét, de a kapreformra is szükség van. Nem szabad minden áron áldozatokat követelni ezektől az ágazatoktól. Nagyon komoly csökkentésektől szenvednek az egyes ágazatok. Az én öm, választókerületem gazdái is nagyon nehezen küzdködnek, különösen sújtja őket az euró árfolyamváltozás is. 15%-os csökkentést kellett elszenvedniük a közvetlen kifizetések területén, és ez a 200 milliós költségvetés erre a területre nem elég. A termelői szervezetek a, különösen a teljes gyümölcs és szektorban szintén panaszkodnak. Ugyanazt bevételt megpróbáljuk fenntartani önöknek, a, a gazdáknak. Szerintem a megtakarított pénzeket teljes mértékben pántlikázni kéne legalább a mezőgazdasági szektorra, de ha még ennél tovább megyünk, akkor a tejszektorra. Köszönöm. Dziękuję, pan poseł Roda. Köszönöm szépen. Parancsoljon. Er Köszönöm szépen. Annyira gyorsan beszélt az elő az hozzászóló. Nekem nagyon tetszett. hvert fald det med superlavin, og der vil jeg sige, at jeg er fuldstændig enig med herr Nicholson i, at øh, de penge,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 Pan poseł Biegas, błagam, bo nie zdążymy. Kérem szépen, hogy mindenki tartsa be a felszólalási időt, tényleg csak egy percben. Hát ez a költségvetés nagyon konkrétan tükrözi a 2013-ban megtárgyalt új kapot. Azt a kapot, amely a piacokat veszi figyelembe, és E költségvetés javaslatai oda vezettek, hogy a liberalizáció szolgálatába áll minden. Ez a valós kép. Ne csapjuk be magunkat. És ez a költségvetési terv ezt az új fi- filozófiát tükrözi, amely a piacot tekinti fő irányítónak, amely az intervenciót megakadályozza, ezt nem tudjuk elfogadni. A termelői szervezetek támogatását csökkentették, a támogatásokat csökkentették. Vagy az iskolatei programot, az iskola gyümölcsprogramot. Mindenhol csökkentik a pénzforrásokat, ráadásul az egész rendszer nem is koherens. Azt hiszem, hogy ez így elfogadhatatlan. Köszönöm, hogy figyelt az időre. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is nagyon rövidre foghatom magamat. A lengyel küldöttség az ECR-en belül egy-két módosítót benyújtott, de egyéb iránt teljesen elismerjük és támogatjuk ezt a jelentéstervezetet. Csupán egy kérdés van, amelyet ki szeretnék hangsúlyozni, ez pedig az orosz embargó kérdésem. Az orosz embargó vélhetőleg 2016-ban is még fennáll majd, és éppen ezért a bizottságnak forrásokat kell biztosítani annak érdekében, hogy megfelelő piaci intervenciókat hozzon létre, hogy a piaci intervenciót meg, megteremtsen. Aztán még egy észrevételem van, hogyha a krízis tartalékokat nem használták fel, akkor ne a tagállamok kapják vissza a tartalékforrásokat, hanem a következő évi közvetlen kifizetésekbe kerüljön át csatornázásra ez a pénz. Ez egy nagyon jó javaslat, ezt támogatom. No, az úr. Oui, merci, Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy ez a szisztematikus csökkentés a közvetlen kifizetésekben árulás a gazdákkal szemben. pont a harmadik országok felé való mezőgazdasági piac megnyitásakor tesszük ezt, amikor amúgy is óriási a nyomás a termelői árakon. Óriási költségekbe verik magukat az, a gazdák. Ráadásul a 20%-os csökkentés és a következő évek költségvetési csökkentése is abszolút helyzetbe hozzák a gazdákat. Szerintem az Európai Bizottság nem teheti ezt. Egy kérdés maradt ma tehát, a sürgőségi kap politikákat újra államosítjuk, nemzeti hatáskörbe vonjuk, vagy pedig összeomlik az egész mezőgazdaság, és tönkre mennek a gazdáink. Amint. Grazie, Presidente, sarò... Köszönöm, elnök úr, én is igazán rövidre foghatom magamat, csupán annyit szeretnék elmondani. Egy-két módosítót szeretnék benyújtani, elmagyarázni, amit benyújtottam. Például a Xillella fastidiosisról benyújtottam egyet, amely eh, veszélyezteti az oliva ágazatot. Ez ellen határozottan fel kell lépni, és támogatni kell a kutatást is úgy gondolom, hogy az innováció ügye nem eléggé került támogatásra. Egy szóval az innovációról ne feledkezzünk meg, és az erre vonatkozó módosítóimat egyébként az előadó befogadta, köszönöm szépen ezt neki. Végezetül pedig fel szeretném hívni a figyelmüket az ár volatilitás, vagy az ár ingadozás jelenségére fontos, hogy ezt monitorozzuk, nyomon kövessük, hiszen ez veszélyezteti a gazdálkodók életét. Pilot projektekre, kísérleti projektekre van szükség e területen. Összességében egy általam bemutatott Ilyen pilot projekt már létezett, és kérem a bizottságtól, hogy ezt támogassa ezt. Jár úr, egy percben, egy percben, köszönöm szépen, elnök úr, valóban nagyon rövidre foghatom magamat. A közös európai agrárpolitika sikertörténet. Először is, másodszor is. Nem mindig hátrány, hogyha az egyik területre kevesebb pénzt fordítunk. Ha kevesebb pénzt fordítunk, akkor az azt jelenti, hogy megtakarítjuk az adóforintokat, filléreket Köszönöm az előadónak a munkáját, egy árnyék jelentéstevői találkozót már talál, tartottunk, a frakcióm felvedéseit pozitívan ötvözte és bevette a szövegbe az előadó. A krízisfinanszírozásról már volt szó. Ugyanakkor a tejre vonatkozó javaslatunkat is befogadták. Az iskolatei programot ugyanakkor abszolút bürokratizál, mentesíteni kell a bürokráciától, és ugyanakkor a hiba kvótákat úgy lehet a legjobban csökkenteni, ha az egész kapot is, kap bürokráciát is csökkentjük. Köszönöm szépen. Most pedig eh, Szopcsak képviselő kap szót illetve a bizottság kapszót parancsoljon. Köszönöm szépen, tisztelt képviselők, és az előadónak is. A bizottság megjegyezte az önök hozzászólásait, valamint az önök által nagyon kedvesen elmondott véleményt is. Ezek az értékes észrevételek a kap finanszírozás érzékeny pontjaira tapintanak rá, Július 9-én a tanács elfogadta álláspontját a költségvetési tervezetről, és észrevették önök a csökkentéseket is, amelyet a tanács javasolt. Ezek a csökkentések, amelyek első látásra nem jelentősek, de olyan területeket befolyásolnak, amelyek kulcs szerepet játszanak a kap megvalósításában. Önök említették a közvetlen kifizetéseket és a termelői szervezeteket, de befolyásolják ezek azokat a technikai segítséget, amely a nagyon fontos módja annak, ahogy a tanács, a bizottság segíti a tagállamokat. Ezeknek a kihívásoknak a fényében, amelyet a különféle piacok, gazdasági piacok felvesznek a, különféle, a nehéz piaci helyzetekben, és a megvalósítás egy, első teljes évében számítunk a parlament támogatására azért, hogy megvédhessük a mezőgazdasági költségvetést. A költségvetési tervezet alapvető pontjait, amit az előadó említett a véleményében, a közvetlen kifizetések, hiszen a megvalósítás első teljes évét írjuk most, a költségvetés tervezet tükrözi a tagállamok választását, ezért a tervezetben látják majd a greening e- e- elemet, az új önkétes hozzájárulást, valamint a fiatal és kisgazdák támogatását, ami pedig a piacot illeti, holnap meg tudják vitatni az új helyzetet a elhúzódó helyzetet, amelyet az orosz embargó bejelent, újabb, újabb bejelentése okozott. Az költségvetés tervezet készítés, készítésekor a bizottságnak nem állt rendelkezésére még ez az információ, az embargó meghosszabbítása, azok az intézkedések, amelyek befolyásolják a 2016-os költségvetés még nem álltak elő, ezek befo- ezen, ezen most dolgozik a bizottság, és ha ez bármiképpen befolyásolja a 2016-os költségvetést, azt figyelembe fogják venni az EAGF módosító levelében, amelyet októberben nyújtunk be. Mindazok a változások, amelyek a költségvetés tervezet előkészítése óta előálltak. Azok a jogszabályi változások és piaci változások, ezeket mind figyelembe fogják venni a módosító levélben, ahogy ez szokásos. Amikor az árésekre kerül sor, 1,1 milliárd euró áll rendelkezésre az EAGF számára. A vidékfejlesztés területén az elkötelezettségek szintjén és a kifizetések szintjén a bizottság javaslata gondoskodik a korábbi programozási periódus igényeiről, az új programok bevezetéséről, valamint a becsült fizetés elmaradásokról a 2015-ös költségvetésben. Ez lenné, ezek lennének az általános megjegyzéseim, ami pedig az önök hozzászólásait illeti, A szuperadó és a kijelölt bevétel, illetően amelyet a szuperadó termel, ez a bevétel része az EAGF számára, és mint ilyen az EAGF-nek helyezték ki az ő saját felhasználásokra. A pénzügyi rendelet nem tervez ilyen bevételt semmilyen ágazatnak, amikor a bevétel megérkezik a tejadókból, azt átadják az lgf a 2016-os költségvetésnek. Amikor az, az iskolai tej és iskolai gyümölcs tervezeteket illetően a bizottság nagyon örül a módosítóknak, amelyet a tisztelt képviselők nyújtottak be, a bizottság javaslatában figyelembe vette a jogszabályi alapot mindkét tervezetnél, valamint a tagállamok igényeit és történelmi végrehajtásait is. A bizottsági javaslat ezért nagyon egyértelmű a finanszírozást illetően. Az embargóval kapcsolatban vita, vitát tartunk holnap az erre vonatkozó intézkedésekről, amelyeket most vizsgálunk amikor pedig a válságtartalékról van szó, önök említették a fel nem használt eszközök visszatérítését, ez a gyakorlat, ez a, jó, ez a törvény, és ez a bizottság kö, kötelezettsége is, hogy visszatérítse azokat a pénzeszközöket, amelyek nem használ fel, és ezt, meg is, és ezt a tagállamok meg is tették. Azt gondolom, hogy ezzel kitértem az önök minden megje, meg, megjegyzésre. illetően a megelőzés és a kutatás sajnos nem a mezőgazdasági költségvetés alá esik, hanem más részekbe tartozik, de támogatjuk azt a munkát, amelyet a bizottság más részei végeznek ebben a nagyon sürgető témában. Köszönöm, elnök úr! Bardzo dziękuję. Köszönjük szépen! Július 27-e a módosítók benyújtásának határideje az előadó nagyon gyorsan. Oui, très nagyon rövid leszek. Azt szeretem volna elmondani, hogy szükségünk van arra, hogy egy kicsit ellenálljunk a tanácsnak és a bizottságnak. Tavaly is tettük, megtettük, idén is meg kell tennünk, objektívan fogunk fellépni, és azt próbáljuk elérni, hogy a mezőgazdasági költségvetés arra a szintre emelkedjen, amire szükség van. A mezőgazdaságban fontos fenntartani az erőforrásainkat, mint ahogy ezt Nikolzon is úr mondta, nagyon sok nehézséggel mennek át a gazdák, válsághelyzetek követik egymást. Úgyhogy mindig muszáj a, különösen a mezőgazdaság területén előre gondolkozni és számítani arra, hogy válsághelyzetek következnek be, hiszen ez gyakran előfordul. Nagy érdeklődéssel várom a módosítókat, a iskolatej programmal kapcsolatban elfogadom a kollégák véleményét, megpróbálom a kompromisszumos módosítókat kidolgozni annak érdekében, hogy a költségvetési szakbizottsággal szemben határozott álláspontot tudjunk képviselni. Köszönöm szépen mindenkinek a hozzászólásokat. Köszönjük szépen. Sok sikert kívánunk ehhez a harchoz a tanácssal. 27-ig lehet benyújtani módosítókat, holnap pedig 9-kor találkozunk. És a luxemburgi soros elnök, a luxemburgi miniszterelnök, eh, mezőgazdasági miniszter jön. Szép estét kívánok! In other room.